Um, ladies and gentlemen, um, we would like to start the meeting. This Kezdjük el talán a ma délutáni ülésünket. Sajnálatos módon Morás úr, elnökünk nem tudott eljönni erre az ülésre, így aztán én fogom ezt a mai ülést ma vezet, vezetni. Első napi rendi pontunk a napirend elfogadás. Ezzel kapcsolatban egy módosítás van. 13-as napirendi ponttal kapcsolatban az áfa rendszer és az áfa csalások témájában. Ezt elhalasztjuk a következő ülésünkre, tehát a 13-as napirendi pontot elhalasztjuk. Hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor a napirend tervezetet elfogadjuk. Van-e bármilyen észrevétel ezzel kapcsolatban nem jó, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. Sajnálatos módon tolmácsolás horvátul és ír nyelven ma nem lesz. Következő napi rendi pontunk a különböző jelentéstevők jelölése. Mihály Boni úr a néppártól fogja írni azt a véleményt, amely saját és jelentésről szól, a Júri szakbizottság részéről a robotika és a jog kérdésében. Cecilia Wikström az ALD-től lesz jelentéstevője annak a javaslatnak, amely arról szól, hogy a harmadik országok állampolgárai, vagy hontalanok védelmi kérelmet nyújtanak be egy tagállamban. Timothy Kirkhope az ECR-től jelentéstevő lesz az Eurodat témában. El tudjuk-e fogadni ezeket a koordinátori ajánlásokat? Úgy látom, igen, jó. Akkor nézzük a harmadik napirendi pontot. Az Eurodok témája. A új lenyomatok összehasonlításáról, hogy azonosíthassuk az illegálisan Európában tartózkodó harmadik országok állampolgárait, a harmadik országokbeli állampolgárokat. Timothy Kirkhope ennek a témának az jelentéstevője, de először a bizottság beszámolóját fogjuk meghallgatni. Május 4-én a bizottság jogalkotási javaslatot mutatott be, hiszen az európai közös menekültügyi rendszernek egy átfogó reformjára kerül sor. Ez a reform azt jelenti, hogy a jövőben bekövetkező migrációs kihívásokra középtávú választ szeretnénk adni. Az Eurodac lenne az javaslat egyik része. Ennek a célja az az, hogy megkönnyítsük a visszatérítéseket, illetve hogy fel tudjuk lépni az illegális migráció ellen. Az Eurodac újra tárgyalását kéri a bizottság, és erre egy javaslatot be is nyújtott. A bizottság részéről meg fogunk először hallgatni egy szakértőt, utána pedig a képviselők következnek, illetve a soros elnökség képviselője is itt van. Nilsson úr, ön következik, parancsoljon. Thank you, Chairman, uh, and thank you for this opportunity to present uh, the proposal. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az Eurodac rikász átdolgozásáról most beszámolhatok, hogy milyen eh, terveink vannak ezzel kapcsolatban. Önök úr említette, hogy az Eurodac működését a Dublini rendszerhez kell igazítani. Ugye a Dublini rendszert ugyanakkor, a, ugyanakkor javasolták, mint az Eurodacot. Azt szeretnénk, hogy az Eurodac hatáját kiterjesszük, hogy a, a illegális bevándorlással is tudjunk foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy eh, tarta, hogy tárolnánk azokat az új lenyomatokat, amely harmadik országok polgárainak az új lenyomatát jelentik. Ezek olyan személyek, akik nem kértek menekült státuszt. Fontosnak tartom, hogy fel tudjunk lépni, hogyha például illegálisan itt tartózkodik egy harmadik ország állampolgára Európában, illetve hogyha illegálisan kelnek át a határa. Az is javaslatunk, hogy 14 évről lecsökkentsük 6 éves korra azt a korhatárt, amitől kezdve lehet új lenyomatot felvenni. Aztán nagyon fontos az, hogy kiskorúakra is vonatkozhasson a Dublini rendszer, tehát őket is be kell a rendszerbe foglalni. Még egy dolog, segíteni kell a tagállamoknak, hogy az elveszett gyermekeket föl tudják kutatni elképzelhető, hogy a család, egy menekült család Európába kerül, és aztán elválnak útjaik, tehát valahogy szétsodródnak, elsodródnak egymástól, ilyen esetben kell tudni segíteni a családnak. Aztán a kíséret nélküli gyermekeket is, vagy kiskorúakat is segíteni kell, tehát föl kell deríteni, sokszor ők nem kérnek külön menekült státuszt. Azt hiszem, hogy az új lenyomat ezt a problémát is megoldaná. bizonyos korlátok között az Eurodagban tárolt információt visszatérítés, visszaküldés céljára is használnánk. A vízum információs rendszerben, illetve a kiléptetés-beléptetés rendszerében ez már szerepel, tehát be kell tudni bizonyítani, hogy ki a szóban forgó egyén, mi a személyazonossága, és ezt fel lehet használni ahhoz, hogy visszaküldjük, és kiutasítsuk az Európai Unióból. Aztán az arc felismerési adatokat is tárolnánk az Eurodagban, ehhez egy szoftver kell kialakítani. Mondom, tárolni kell tudni ezeket az adatokat, ez akkor segít, amikor új lenyomatot nem lehet levenni, a, vagy felvenni az illető szeméről, vagy nem elég jó minőségű, ilyenkor lehet az arcfelismerő programot használni. Még egy dolog, ami az adatok megtartásának vagy tárolásának időtartamát illeti, azt, ugyanazt, a, ugyanazt a tíz éves időtartamot szeretnénk megtartani, ami jelenleg hatályos. Ez a, ez a nemzetközi védelemre szorulókra vonatkozik, mi pedig az illegális bevándorlókat illetve náluk öt év lenne ez az időszak. Ez nagyjából a javaslat tartalma, és természetesen szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Uh, Köszönjük. Kirkop úr a raportőr, sajnos ma nincs itt. Stevens asszony fogja ismertetni a véleményét. Stevens asszony, öné a szó. Thank you, Chair. Köszönöm. Kedves kollégák, Timothy Kirkhope helyett vagyok itt, aki ma nem tud itt lenni. Az ECR teljes mértékben támogatja az Európai Bizottságnak a javaslatát, és majdnem minden részét rendkívül fontosnak tartja ahhoz, hogy az EU menekültügyi rendszerének hiányosságait rendezzük. A biometrikus adatok felvétele egy javulás, amelynek révén a rendszer hatékonysága és pontossága növelhető. Mindez az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kell, hogy történjen. Amennyiben az EU menekültügyi rendszerébe vetett bizalmat helyre akarjuk állítani, akkor azokat, akik nem jogosultak a tartózkodásra, vissza kell küldeni a lehető leggyorsabban, és ehhez információ adásra van szükség. Az ECR az a 18 hónapos adat megőrzési idő túl rövidnek tartja az eredeti határidő mellett kartoskodik. Ahhoz, hogy interoperábilis legyen az Eurodac más rendszerekkel, és ahhoz, hogy működjön az EU menekültügyi rendszere, egy hosszabb adatmegőrzési időtartamra van szó. Hogy a bizottság javaslata helyesen mondja, az adatmegőrzések általános időtartama általában 5 év, és ez egy reális időtartam ebben az esetben is. A kiskorúak új lenyomatának levétele egy érzékeny kérdés. 14 évnél van meghúzva jelenleg a korhatár. Az ECR már korábban is a csökkentése mellett érvelt, és szerintünk Eh, ez azóta is, eh, azóta csak még fontosabb lenne. A hat évre csökkentenék az adatfelvétel idejét. Hat éves az a gyermek, akinek a, a, eh, az új lenyomott adatait valamilyen megbízható pontossággal egyáltalán le lehet venni. Akkor, amikor több ezer fiatal ról nem tudjuk, hogy hol tartózkodik, akkor kifejezetten az ő védelmüket szolgálhatja egy ilyen új lenyomat felvétel. Ezzel tudjuk azonosítani őket, amennyiben megtalálják ezeket a gyerekeket. Természetesen tudjuk, hogy adat és jogvédelmi szempontból ez egy rendkívül érzékeny téma, de hogyha hosszú távon megvédi a gyerekeket a kizsákmányolástól, illetve az emberkereskedőktől, akkor azt gondolom, hogy ez kellő érv lehet. Köszönöm, Stevens asszony. Léners úr az EPP árnyék előadója, ön kaphat most szót. Köszönöm, elnök úr. Röviden szólok hozzá, az Európai Bizottságnak köszönöm az anyag ismertetését, és az ECRS kollega által elmondottakkal nagyban egyetértek. Azt gondolom, hogy rendkívül fontos ennek az irányelvnek E, a felülvizsgálata különös tekintettel azokra a harmadik országból érkező személyekre, akik nem kértek védelmet, illetve fontosnak tartjuk azt, hogy hat éves korra csökkentsük az új lenyomatfelvétel határát, Éppen két héten volt egy meghallgatás arról, hogy 10 vagy akár 20 ezer gyermek kóborolhat Európában a szülei nélkül. Az ő nyomon követhetőségük, megtalálhatóságuk mindannyiunk számára fontos. Az Európol és a gyermekvédelmi szervezetek valójában most ebben a kérdésben nagyon is együttértenek, egyetértenek egymással. Ez egy ritka pillanat egyébként. Ami az adatmegőrzési határidőket illeti, azt gondolom, hogy hogy a bizottság jó irányba tett lépéseket. Nyilván az időtartam az lehet vita tárgya, valószínűleg meg fogunk tudni egyezni. Örülök annak is, hogy az arckép felismerés is eh, bekerül, a, a, eh, bekerülhet az új lenyomat mellé, mint felismertetési módszer. Eh, a kérdés az, hogy milyen minimális feltételei lesznek annak, hogy egy ilyen szoftver használhatónak minősüljön. Tehát itt most kétdimenziós arcfelismerésről beszélünk, amiről tudjuk, hogy nem pontosan működik, olyan 50-60 százalékos pontossággal tud csak működni. Aztán vannak az új technológiák, amelyek háromdimenziós arcfelismerést képesek biztosítani. Ez nyilván az Eurodacot való, valójában már a jövőre készíteni fel. Tehát mégis mit gondolunk arcfelismerésnek, szoftver, hardware, ezek az előzetes kérdéseim, tehát vagy felvetéseim. Lénesz úr, más kollégák szeretnének-e szót kérni? A holland elnökség esetleg, amennyiben ez nem így van, akkor a bizottságnak adom vissza a szót, hogy reagáljon az itt elhangzottakra, Köszönöm. Nem tudok ma válaszolni erre, ezekre a felvetésekre. Eh, az EULISA kap majd eh, felhatalmazást arra, hogy a szoftver tanulmányozza, illetve a kutatási és fejlesztési irányokat is. Ez az elemzés még nem áll rendelkezésre. Az EULISA még nem tud választ adni, de mindenképpen ezt az aggodalmat, illetve felvetést továbbítom majd eh, hozzájuk. Köszönöm, elnök. Kollégák, azt gondolom, hogy ez egy fontos, prioritásos dosszié, ezért is szeretném, hogyha a többi frakció is kinevezné a raportőrt, és a lehető leghamarabb tájékoztatná erről a titkárságot. Ebben az esetben, illetve mivel le tudjuk zárni a napirendet, megyünk tovább. Az Európai Uniós menekült ügyi ügynökség május 4-én harmadik javaslatát tette le az Európai Bizottság a közös menekültügyi rendszerrel kapcsolatban. Ez a Dublini és az Eurodag rendeletek módosításáról szól, illetve annak a rendeletnek a felülvizsgálatáról, amely alapján az EASO megalapult. Henrik Nielsen úr van itt ismét csak a DG Home részéről, az EASO-t egy valódi európai ügynökségé akarják továbbfejleszteni, amely gyakorlatilag lehetővé teszi a CEASZ végrehajtását és működését. A raportőr az én vagyok, de először Nielsen úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Röviden összefoglalva, az a cél, hogy az EAZO-t egy igazi EU-s ügynökségé alakítsuk. 2011 óta működik ez a hivatal, és azóta a jogalapot még egyáltalán nem módosítottuk, ez lenne az első alkalom. Az EAZO-nak ez EASO saját szaktudást alakított ki, saját tapasztalatot, és a tagállamok nagyon nagyban rá vannak utalva az EASO szaktudására és tanácsára gyakorlatilag túlnőtte magát az EASA mandátumán, ezért van erre szükség. Tehát egy EU-s ügynökséget szeretnénk létrehozni az EASO-ból, amely támogatni tudja a tagállamokat, hogyha amikor a menekültügyi joganyagot alkalmazzák, hanem, hanem az is lenne a cél, hogy a, az európai közös menekültügyi rendszer működését segítse ez az ügynökség. Kiemelném hogy konkrétan milyen elemei vannak a javaslatnak. Szakmai jellegű dokumentumokat dolgoznak ki az ügynökség menekültük témájában, ezek ajánlások, illetve iránymutatások lennének. Ezek segítenének a tagállamoknak abban, hogy alkalmazzák az EU-s jogszabályokat, mégpedig harmonizált módon. Aztán ehhez kapcsolódván szeretnénk, hogyha hasonlóbb vagy harmonizáltabb módon bírálnák el a tagállamok a különböző kérelmeket, tehát például a származási országra vonatkozó információt foglalnák itt össze, vagy különböző hálózatokat hoznának létre, vagy a származási országról szóló információt harmonizált módon bocsátanak a tagállamok rendelkezésére. Ez mindenképpen segít nekünk is, az intézményeknek is, és egy közös listát kell készíteni a jövőben a biztonságos harmadik országokról. Ebben is részt venne ez az ügynökség. A mandátumba beletartozna az is, hogy kiértékelik azt, hogy a tagállamok mennyire tartják be a joganyag alkalmazását, tehát különböző szúrópróbaszerű vizsgálatok jelentenék ezt, vagy annak a formájában történne ez meg. Tehát kivizsgálnák azt, és értékelnék, hogy a tagállamok mennyire alkalmazzák a jogszabályokat, megnézik, hogy mi az, ami nem működik, ezzel kapcsolatban ajánlásokat fogalmaznának meg a tagállamok felé, de természetesen azt is arról is szólna ez, hogy az elzónak hol lehetne még plusz feladata, hogy segítsen a tagállamoknak. Még valamit tartozna a mandátumhoz? szakmai segítségnyújtás a tagállamoknak, ez főleg azokra a tagállamokra vonatkozik, akik első kézből tapasztalják a menekült hullámot. Már most is nagyban, nagyon segítünk ezeknek a tagállamoknak. Ezeket az eszközöket szeretnénk, vagy intézkedéseket szeretnénk megerősíteni, nyilvánvalóbbá tenni, hogy az elzó mit tehet, hogy legyen egy normális akcióterv ilyen fellépéseknél, illetve az is nagyon fontos, hogy a tagállamoknak kell a szakértőket adnia az elzóban, tehát a tagállamok már régóta kérik a segítséget az elzótól, nem de mondom, mert is, nekik is szerepük van. Ez a legfőbb elemei annak, hogy az elzóból ügynökség legyen. Ha bármilyen kérdésük, már szívesen válaszol. Elnök, köszönöm szépen, Nélszen úr. Miután én vagyok a jelentéstevő, röviden elmondanám a véleményemet. Ha jól értem, az elzo ból koordinátor szerv válna. Ez lenne az közös európai menekültügyi rendszer koordinátora. és ez az ügynökség biztosítaná, hogy a, hogy a szabályokat betartjuk. Nagyon fontos, hogy igazi európai választ adjunk erre a kérdésre. Tagállami szakértők dolgoznának az EAZO-ban, és egy igazi ügynökségé alakítanánk át, hogy a külső határokon és máshol is segíthessünk, vagy segíthessen ez az ügynökség. De hogyha ez megtörténik, akkor nagyon fontos megint a szükséges finanszírozás és emberi erőforrás rövid távon, középtávon és hosszú távon is, hogy az operatív kapacitás megnőhessen. A közös európai letelepedési program, amely egyébként önkéntes, meg születése óta, az EASZ-nak van egyfajta koordinációs szerepe, annak érdekében, hogy ebben a programban minél többen vegyenek részt, Főleg azon tagállamok számára fontos ez, akik korábban nem vettek ebben részt, akik nem fogadtak be önkéntes jelleggel menekülteket, és természetesen nagyon fontos ez a közös európai menekültügyi rendszer külső dimenziója szempontjából. Az EZO-nak proaktívan kell az adatokat elemezni, tehát hogyha hirtelen nagy számban érkeznek harmadik országokbeli polgárok, amely a befogadó rendszerre nyomást helyez, akkor gyorsan jöhessen létre a tagállamok és a bizottság között az információcsere. Ennek az ügynökségnek ilyenkor támogató szerepe van, tehát hogy a rendeletet megfelelően tudják alkalmazni a tagállamok, és a menekültek szétosztását és ők, ezeknek a konkrétumait is ők állapítanák meg. Az éves kvótát, illetve az Eurostat adatai alapján a lebontást is ők határoznák meg. Az egyik lehetőség az, hogy központosított jelleggel gyűjtsük be a kérelmeket, Ez azt jelenteni, minden egyes ez azt jelenti, hogy nem a tagállamok külön-külön vizsgálnak a menekültügyi kérelmet, hanem az elszó felelőssége lenne ez. Tehát központi rendszerről beszélünk ebben az esetben. Most kezdtük még csak el ezt a munkát, de megpróbálok nagyon szorosan együttműködni majd az összes emlékjelentéstevővel, és remélem, hogy nagyon jó jelentés születik majd ebből ami segíti munkánkat a jövőben. Úgy látom, Coelho úr jelentkezett, a néppárti árnyékjelentéstevő parancsoljon Coelho úr. Köszönöm szépen, portugálul fogok beszélni. Queria começar por agradecer a eh, Clara eh, e detalhada apresentação que o Sr. Nilsson fez em nome da Comissão. Köszönjük ezt a világos eh, dosszié ismertetést és a bizottság részéről, és köszönjük Niedermüller úrnak is a bevezető előadását. Azt gondolom, hogy mind a két felszólalás nagyon jól hozzájárul a, az adott ügyhöz, illetve annak megoldásához. Két megjegyzésem lenne. Van egy dolog, amit érdemes elismerni, mert szükséges. Ugyanis teljesen egyértelmű, hogy szükségünk van egy közös európai menekültügyi rendszerre. Túl sok tagállam vallott kudarcot a szabályok alkalmazásában. És teljesen nyilvánvaló, hogy a jelenlegi jogszabályokat ki kell igazítani. A nemzeti szabályokat pedig amennyire csak lehet harmonizálni kell ez ennek a dossziénak a fókuszpontja. Egy európai közös eh, menekültügyi rendszert kell létrehozni, amelyet valószínűleg monitorozni kell, és koordinált módon működtetni, és alkalmassá tenni arra, hogy reagáljon a szükséghelyzetekre. Ehhez egy sokkal erősebb intézményes keretre van szükség. Ehhez pedig az kell, hogy az EASO az egy valódi ügynökség legyen, erős kompetenciákkal ellátott, több eszközzel ellátott ügynökség, egy olyan ügynökség, amely garantálni tudja az európai menekültügyi térség megfelelő működését, és garantálni tudja a gyors és határozott segítségnyújtást azon tagállamoknak, ahol aránytalan nyomás nehezedik a helyi menekültügyi rendszerre. Én optimista vagyok, Niedermüller úr képességeibe sok bizalmam van, és alapvetően itt nyilván strukturális reformról is szó van. Én örömmel fogok együttműködni ebben a dologban. Köszönjük, Koelló úr! Van-e még valaki, aki szeretne ehhez a témához hozzászólni. Eh, holland elnökség, Nielsen úr akar-e még egyszer szót kérni? Amennyiben nem, akkor megyünk tovább, a következő napi rendi eh, pont eh, következik. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása. A raportőr Garcia Consugiera az EPP részéről, és Iliana Jotova, a szocialisták kinevezett eh, árnyék előadója. A vízum liberalizációra irányuló javaslattal egyidejűleg javasolják a felfüggesztési mechanizmus módosítását, amely az 539-es számú rendelet része. Ez eh, arra vonatkozik azokra, az, amely tartalmazza azoknak az, az országnak a listáját, ahol akiktől elvárjuk, hogy vízumok legyen. A felfüggesztési mechanizmust a rendelet 2013-ba eh, vette fel, eh, amikor a reciprocitás mechanizmust eh, felülvizsgálták. Diaz de Mera a raportőrünk, aki a 2013-as módosításnak is a raportőre volt. Sajnos ő most nem lehet jelen. Coelho úrnak adnám meg ezért a szót. a bizottság képviselője még nincs itt. 5-10 percet várunk akkor, és utána folytatjuk. Felfüggesztem addig az ülést. Ladies and gentlemen, colleagues, the... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kollégák! Megérkezett a bizottság, üdvözöljük a bizottságot, úgyhogy folytassuk is a mai ülést. Az ötös napi rendi poltnál tartunk. Arról beszélünk, hogy mely harmadik országoknak kell, melyik harmadik országok polgárainak kell vízummal rendelkezni az Európai Unióba való belépéskor. Gyerdemera úr, a jelentéstevő már 2013-ban a rendelet módosításakor ő volt a jelentéstevő. Ma nem tud itt lenni ugyan, de Koljó úr helyettesíti. Koljó úr, kérem, kérem vezesse be ezt a témát, és utána pedig a bizottság következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kedves kollégák. a kollégám nevében, Diaz de Mera úr nevében szólok ma hozzá, ő a jelentéstevő ennek a témának. Sajnos ma nem tud itt lenni, mert Spanyolországban kell egy ülésen részt vennie, és ezért elnézést kér. Ami az Európai Parlamentet és a jelentés tevőt illeti, ez mindenképpen prioritás számunkra, és a lehető leggyorsabban szeretnénk dolgozni, hiszen tudjuk, hogy mennyire fontos a vízum, a vízum politikában ez a mechanizmus. erre úr a következő termét javasolja. Ma lesz a bemutató, a bevezető, az első eszmecsere Libében, illetve a bizottság bemutatója, aztán árnyékánytes testevői ülés lesz május 31-én, ahol a munkaprogramot részletesen bemutatjuk. Június 15-én lesz, addigra lesz kész a jelentéstervezet, június 30-án lesz ennek a bemutatója a Libében, és a Libében a szavazás valószínűleg július 12-én lesz. Ez lenne tehát a menetrend, amelyet Diaz de Mera úr javasol. Köszönöm. Köszönjük, Coelho úr. Most a bizottságnak adom meg a szót, majd ezt követően eszmecsere. Gallego Kessil Grau van a bizottság nevében itt. Köszönöm, elnök úr. Május 4-én hoztuk meg ezt a javaslatot, illetve a az 539 per 2001-es rendelet módosítására is benyújtottunk módosítást, csak úgy, mint a 1289 per 2013-as jogszabályra is, amely ugye a, a, a felfüggesztési mechanizmusról is szó van. Egyes szomszéd országokkal párbeszédet folytatunk a vízum liberalizáció kérdésében Grúzia, Ukrajna, Törökország és Koszovó vonatkozásában. Több tagállam felvetette a felfüggesztési mechanizmus megreformálásának szükségességét, amely szükséghelyzet esetén gyorsan lehetővé tenné a vízumkényszer helyreállítását, illetve a vízummentesség felfüggesztését. Egyes azonosított problémák a jelenlegi mechanizmus körül, és aztán itt eh, a magyarázó szövegrészben találhatnak eh, egy érdekesebb, vagy egy hosszabb magyarázatot, egy részletesebb magyarázatot. Eh, először is a felfüggesztési mechanizmus az csak bizonyos esetekben léptethető életbe, az együttműködés hiánya az nem szerepel a felfüggesztési okok miatt, például az, hogyha nem működik együtt a saját állampolgárainak visszafogadásában. Tehát a saját állampolgárainak a visszafogadása az elő van írva, de az itteni, igazándiból emiatt, hogyha ezt nem tenné meg az adott harmadik ország, nem lehet felfüggeszteni a vízummentességet a jelenlegi szabályok szerint. A mechanizmus csak a tagállamok indíthatják be. Az új javaslat szerint a bizottság is beindíthatja a felfüggesztési mechanizmus jó beindítását. Aztán túl hosszúnak találjuk a jelenlegi határidőket, ez egy gyors fellépést, egy gyors reakciót nem tesz lehetővé, ezért is eh, a viták alapján, illetve a párbeszédek alapján a az Európai Bizottság javaslatot tett az 539-es rendelet meg eh, módosítására, amely eh, a felfüggesztési mechanizmust érinteni, és mindez kiterjeszteni eh, Koszovóra és Törökországra is. Tehát a fő célja a javaslatnak az, hogy könnyebb eh, legyen a tagállamok számára eh, bejelenteni azokat a körülményeket, amelyek a vízumentesség felfüggesztését eredményezhetik, és a bizottság számára is könnyebbé teszi az eljárás beindítását. Ami a referencia időszak rövidítését illeti, ott, ahogy tudják, a jelenlegi referencia időszak az a vízumfelfüggesztés előtti, a vízummentesség előtti időszak, e, hat hónapos időszak, ezt két hónaposra e, csökkentjük. Egy másik eh, jelen, a hatályos jogszabályban szereplő határidő szerint, miután a tagállam bejelentette a problémát, a bizottságnak három hónapon belül kell végrehajtási aktust eh, elfogadnia. A, a bizottsági javaslat szerint ez a három hónap eh, egy hónapra csökken ami azt jelenti, hogy az egész eljárás teljes hossza az 9 hónapról ha három hónapra csökken további bejelentési eh, jogalap az eh, a harmadik ország harmadik országból érkező harmadik ország beli eh, személyek visszafogadásának elutasítása, illetve az együttműködés megtagadása. Tehát nem csak a saját állampolgárait kell visszafogadnia ennek az államnak, hanem az onnan érkező harmadik országbeli állampolgárokat is. Amikor a bizottság konkrét és megbízható információt kap a rendelet alapján fennálló helyzetekről, például nem működik együtt a tagállam az Európai Unióval, vagy annak tagállamaival toloncolási ügyekben. Eh, van egy 7 éves időszak, egy összehasonlítási időszak, a javaslat alapján azt reméljük, hogy eh, prioritást kap ez a dosszié, és a lehető leghamarabb elfogadják ezt. At the same time, the Commission position is that the, the... Csak úgy gondolja, hogy ennek a javaslatnak a tárgyalása nem szabadna, hogy a másik párhuzamosan futó anyagokat hátráltassa. Köszönöm. Köszönöm Végó Kaszilda asszonynak. Vannak-e kollégák, akik szeretnének megszólalni? Stevens asszony szeretne megszólalni. Dank u wel, voorzitter en collega's. Mijn... Köszönöm, elnök úr, kollégák. az én delegációm úgy véli, hogy erősebb mechanizmusra van szükség, határozottabb mechanizmusra a vízumliberalizációval kapcsolatban. A török menekültügyi megállapodás az nem élvezi a többség támogatását jelenlegi formájában a bizottságnak ezt a, ezt a folyamatot erősebbé kell tennie. Egyfajta automatizmusra is szükség van. A bizottság ezzel az automatizmussal aktívabbá válhat, illetve be tudja tartani a határidőket. Például, hogyha a harmadik ország visszautasítja azt, hogy betartsa, végrehajtsa a megállapodást. Vannak bizonyos benchmarkok, amelyeket mindenképpen el lehet várni a harmadik országtól ahhoz, hogy a vízummentességet élvezhesse. Nyilván tökéletes rendszer csak akkor működne, hogyha Erdogán úr is teljes mértékben együttműködő lenne. Eh, nekünk nagyobb bátorságot kell mutatnunk a saját érdekeink és követeléseink előmozdításakor, és nem szabad a sorsunkat Erdogán úr kezébe letenni. Ami az NVA-t illeti, az én pártomat, a liberalizációs dossziét eh, jegelni kellene addig, amíg a többi dossziéban nincs előre lépés, E, nevezetesen ebben. Ami Ukrajnát és Koszovót, valamint a többi országot illet, illetve az, hogy betartják e a, betartják-e a, a szabályokat, szintén ez az álláspontunk. Thank you very much, Mrs. Stevens. Köszönjük Stevens asszony. Van-e valakinek hozzáfűzni valója? Ezzel kapcsolatban, ezen a ponton úgy látom, hogy senkinek, akkor viszont e, Stevens asszony által elmondottakra szeretne az előadónk reagálni? Ugye? Igen. Igen, hát akkor megint csak egy könnyű dosszié volt, megint tovább léphetünk egy napirendi pontot, ami nem más, mint a harmadik országbeli állampolgárok listára vétele, akiknek vízum, azon vízumköteles állampolgárok listázása, akik a külső határok átlépéséhez vízumkötelesek, illetve ez alól mentesülnek. Az előadója ennek a témának egyébként annyi Fajon. Elsőként a vízummentes országok listára kerül át Koszovó, csak a biometrikus útlevelek tulajdonosaira vonatkozik természetesen ez a vízummentesség. Hosszú folyamat eredményeképpen jött ez, jöhetett ez létre. Az EU Koszovó vízum liberalizációs párbeszéd 2012. januárjában indult. Ez a vízum párbeszéd függetlenül attól folyt, hogy az tagállamok Koszovó státuszával kapcsolatban, teljesüléssel kapcsolatban milyen álláspontra helyes, helyezkedtek az Európai Bizottság rendszeresen beszámolt a Libia Szakbizottságnak arról, hogy a vízumliberalizáció feltételeit hogyan teljesítik a A negyedik és utolsó éves jelentésében, amelyet május 4-én fogadtak az Európai Bizottság úgy értékelte, hogy Koszovó teljesítette az előfeltételeket, ennek a javaslatnak az elfogadásának a napjával az Európai Parlament és a Tanács a Koszovónak persze ratifikálnia kell a azt a megállapodást, azt a határmegállapodást Montenegróval, amelyre utaltunk, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcban is a neked a helyzetet. Fajon asszony sajnálatos mondom nem tud majd itt lenni, ezért megpróbálja a helyét átvenni Laurisztin asszony, akinek rögtön mégis adnám a szót hogy számoljon be Fajon asszony nevében, utána pedig majd az Európai Bizottság következik. Parancsoljon, Laurisztin. Uh, dear colleagues, Tanya Fajon... Tanya Fajon, elnök úr, engem kért arra, hogy olvassam fel, próbáljanak, próbálják Tanyát a helyembe képzelni. Először is köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy végre benyújtotta ezt a javaslatot Szóval- Öt másik nyugat-balkáni országgal együtt kezdődött ez a folyamat, úgy tűnik, hogy Koszovó is révbe eh, élt. A vízum liberalizációs eh, térképen igazi fekete folt volt eh, Koszovó, amely el is szigetelte a szomszédos országoktól. Nagyon nagy szükség volt erre a javaslatra, annak érdekében, hogy Koszovó ne veszítse el a reményt az uniós tagság tekintetében. Hiszen ez az uniós perspektíva a reformok mozgató rúgója az országban, ahogy ez igaz egyébként a régió egészére. Ezért nagyon fontos a nép, az egész koszovai nép számára a, a vízum liberalizáció, hiszen ez egyik foghatóbb jele annak, hogy Európában van Koszovó jövője, pedig a reményt már sokan feladták, remélhetőleg ez új reményt ad sokaknak a koszovói állampolgárok számára a vízummentes utazás nem csak jobb kulturális, oktatási, szakmai csereprogramokat, kommunikációt tesz majd lehetővé, hanem tulajdonképpen kifogja a szelet nagyon sok bűnöző vitolájából is, hiszen így feleslegesé válik az, amit ezzel foglalkoznak. Az Európai Unió integrációs folyamat Remélhetőleg most már koszovóiak is elhiszik, hogy valós lehetőség számukra az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság szoros együttműködésének köszönhető ez a siker, nem beszélve természetesen koszovói barátainkról. Nagyon jó volt eddig az együttműködés, mindenkivel biztos vagyok benne, hogy ez így lesz a jövőben is ambiciózus az a napirend, amely a célja az, hogy amíg megoldandó kérdéseket rendezzük, és minél hamarabb elfogadjuk ezt a javaslatot, remélem a tanács is hasonlóan jár el a saját részéről. Zárásképpen még egy dolgot hadd mondjak el, mint egy gondolatébresztőnek az Európai Bizottságnak. Szeretném, hogyha újra átgondolnák az, hogy milyen feltételeket szabnak az egyes tagállamoknak ahhoz, hogy vízummentességet kapjanak. Vannak szakmai, technikai jellegű feltételek, vannak politikai feltételek, és egyes ilyen feltételek a múltbeli gyakorlata egyáltalán nem vágnak össze. Alapvetően tehát pontosan ezt a következetességet hiányolom a gyakorlatban. Felmerült tehát a kérdés, hogy az Európai Bizottság hogyan fogalmazza meg minden egyes harmadik ország esetében ezeket a feltételeket. A Montenegróval kapcsolatos határkérdés rendezése hogy szerepelt a feltételek között, amikor ez Montenegró esetében nem volt előfeltétele a vízum liberalizációnak ugyanebben a szeremben, minden tőlem tehetőt megteszek annak érdekében, hogy amíg megoldatlan kérdéseket minél hamarabb rendezzük. Biztos vagyok benne, hogy olyan megoldást találunk, amely mindenki számára elfogadható és kielégítő lesz. Koszovóból egy hete jöttem vissza, az első igazi történelmi jelentőségű SZP ülésről, és azt kell, hogy mondjam, hogy az EU és Koszovó közötti szállak egyre szorosabbra fonódnak, főként azóta, amióta a stabilizációs és társulási megállapodás életbe lépett. Remélem, hogy ez a javaslat is hozzájárul ahhoz, hogy új lendületet kapjon ez a folyamat. Biztos vagyok benne, hogy ezen kívásokon együtt fölül tudunk kerekedni. Ennyivel tartozunk magunknak és a koszovai népnek is. Ennyi tehát tánya nevében. Köszönjük szépen, Laurisztin asszony, Gaigo Kessilda asszony az Európai Bizottság nevében parancsoljon. Mr. Chairman, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Laurisztina asszonynak, hogy átadta jelentéstevő üzenetét. Röviden reagálnék. Ahogy az elnök úr is mondta, 2009-ben írtuk ezt, ezt a párbeszédet, volt egy roadmapünk, egy útitervünk, útitervünk, amit el kellett érni az adott államnak, hogy a vízummentességet elérjék. Minden egyes harmadik ország esetében külön-külön, tehát eseti jelleggel szabjuk meg e, a feltételeket. Koszovó esetében egy kicsit hosszabb időbe tartott ezt elkészíteni, a többi nyugati Balkán ország esetében, de ezek testre szabott feltételek. De például a dokumentumok biztonsága, vagy a szervezetbűnözés, vagy bevándorlás, vagy menekültügyi kérdések, ezek megjelennek mindegyikben, de a konkrétumok az egyes feltételrendszerekben, azok országfüggőek. A vízumpárbeszédet státusztól, tegelőtt államtól függetlenül, vagy attól függetlenül, hogy éppen milyen státusza van az adott országnak, arra való tekintet nélkül tartottuk, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a reformokat minden egyes ország végrehajtsa. Az elmúlt három évben három bizottsági jelentés jelent meg, 2014. februárban, júniusában és 2015. decemberében, május 4-én idén jelent meg a negyedik ilyen jelentés. Ebben a négy jelentésben a bizottság rögzíti, hogy, a, hogy Koszovó lépéseket tett azért, hogy teljesítsék a két fennmaradt fennmaradt feltételt, a montenegrói határ az első ilyen, és a második pedig, hogy a szervezett bűnözésben és a korrupcióban, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcot megfelelően dokumentálja. Most elmondhatunk, elmondhatjuk, hogy a bizottság részéről, hogy Koszovó teljesítette a feltételeket, a jogalkotási javaslat elfoglalásakor, amikor tehát ezt a tanács és a parlament megteszi, addigra kell ratifikálni az egy, a határa vonatkozó megállapodást Montenegróval, és addigra kell eh, dokumentálni a szervezetbűzés elleni harcot. Ez alapján a jelentés alapján úgy döntött a bizottság, hogy a kettes függelék negyés részéből mindez a 300 nem javul, javítja magát a hozzászóló. Tehát a 2 per 4-es függelékből átkerül Koszovó. Még egy dolog, ez a módosítás kizárólag a biometrikus útlevelek tulajdonosára vonatkozik, csak ez a vízummentesség, ami pedig a reciprocitást illeti, Koszovó már régóta nem alkalmaz vízumkényszert az EU-s polgárokra. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Skripek úr következik, Makovegyi asszony nevében, az ECR nevében. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, sajnos Makovai asszony nem tudott engem ülésre, úgyhogy én fogom elmondani azt, amit, amit ő elküldött. A vízumentességnek csak a, a vízumentességet csak akkor lehet megadni, hogyha az adott ország teljesítette a feltételeket és kritériumokat, amelyeket az úti terv tartalmaz. Koszovó esetében bizottság megerősíti, hogy Koszovó teljesítette ezeket a feltételeket, a bizottság folytonosan figyelemmel, figyelemmel kísérte a helyzetet, és jelentéseket is készített a vízummentességről szóló párbeszéd jegyében. Ezért támogatom ezt a javaslatot. De van még két olyan feltétel, amelyet teljesíteni kell a koszovóiaknak, mielőtt vízummentességet kaphatnak. Konkrétan miről van szó? A montenegrói határról szóló egyezményt ratifikálni, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harcot kell megfelelően dokumentálniuk. Ezen túlmenően a bizottságnak a továbbiakban is figyelem, figyelemmel kell lenni arra, hogy, a, hogy Koszovó a feltételeket hogyan és mennyiben valósítja meg a vízummentesség elnyerése után. Például a, a visszafogadással kapcsolatban. Köszönöm Gabriel kolléga. Благодаря, господин председател. Аз най-напред искам да благодаря на комисията за изложението, което представи. Искам също... Köszönöm, én is szeretném megköszönni a bizottságnak azt, amit elmondtak, és e, nagyon örülök annak, hogy Fajon raportőr asszony ilyen csodálatosan együttműködik a bizottsággal és a kollégákkal. Kétség sem fér ahhoz, hogy mi, az Európai Parlament megvédjük a saját álláspontunkat, mint ahogy mindig is megszoktuk, amikor a vízumokról beszélünk, akkor valójában polgárokról is beszélünk, politikai párbeszédre van szükség, és világos üzenetet kell küldenünk a koszovói polgároknak. Számomra ez a legfontosabb, amikor elemezzük az eseményeket. Szeretném megköszönni az Európai Bizottságnak, Ugyanakkor arra is kérném, hogy lásson el bennünket időben megfelelő információval, mert csak akkor tudunk sikeresen együttműködni vízum liberalizáció kérdésében, ha jól együttműködünk. Elég egyértelmű e, mindez. E, a roadmap megmondja, hogy milyen kritériumokat kell Eh, ők milyen kritériumoknak kell megfelelni. Négy kérdésem van a bizottsághoz. Először is szeretném tudni, hogy Koszovó elfogadta-e a névváltozással kapcsolatos másodlagos jogszabályokat. Ez azért fontos, hogy ne lehessen helytelen nevekre kiállítani biometrikus útleveleket, ez az egyik kritérium volt. A másik dolog, a második tematikus terület az integrált határ ellenőrzés vagy határigazgatás kérdésköre, és itt felmerül a kérdés, hogy miért ilyen alacsony a mened, a sok koszovói kér menedékjogot csak nagyon kevesen kapnak, miért van az? és végezetül az alapvető jogokra vonatkozóan is van kérdésem. Tudjuk, hogy az ombudsman sokat tesz az alapvető jogok biztosításáért. Az Európai Bizottság egyik ajánlása Koszovó számára az az, hogy javítsa az ombudsmani intézményt. Ez most csak az első pár kérdés, amit fel tudok tenni a bizottság által. És szeretnék további információkat kapni, tehát az előzetes kérdések az eddig ismert adatok alapján, ehm, és jó lenne, hogyha ezt a döntést megfelelő metodológia alapján tudnánk meghozni. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Uh, just know the Netherlands president. Köszönöm, uh, Gabriel asszony. Holland elnökség kap szót. Goedemiddag, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, en dank u wel, geachte leden, voor de uitnodiging en de agendering van deze... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a meghívást. A tanács számára is fontos ez uh, a kérdés. fontosnak tartjuk a felfüggesztési mechanizmust. Május 3-án fogadtunk el egy álláspontot. Örültünk a bizottság javaslatának, de néhány dologgal kiegészítenénk. Monitorozási mechanizmusra vonatkozóan a bizottság eh, egy éves jelentést kellene, hogy elküldjön a parlament és a tanács számára a kritériumok monitorozásáról konkrétabban arról, hogy megfelelnek-e a liberalizáció feltételeinek ezek az országok. A felfüggesztést két jogalapról kiindulva lehet kezdeni. Az egyik a belbiztonság, a másik pedig a közrend. Ezt is jobban megvizsgáltuk, és több automatizmust szeretnénk az im, a végrehajtási aktusban látni, amikor Eh, hat hónapra felfüggesztésre kerül a vízummentesség. A tagállamok a tagállamok eh, elfogadják azt a megállapodást, ami született, és remélhetőleg hamar megállapodnak az Európai Parlamenttel is, meg fogjuk vizsgálni az Európai Parlament vég, véleményét a felfüggesztési mechanizmusról, a koszovói vízum liberalizációról szólva pedig. A munkacsoportban erről már régóta szó van. Június 14-én lesz a tagállamoknak egy újabb eszmecseréje a koszovói vízum liberalizációról. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Gaigo Casilda asszonyhoz fordulok, kisasszonyhoz fordulok, talán egy pár feltett kérdést <laughs> meg tud válaszolni. First on the, on the monitor. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a monitoringgal kapcsolatban az Európai Bizottság szorosan figyelemmel követi a Montenegro-Koszovó eh, határmegállapodásának végrehajtását, illetve a szervezett bűnözés és a korrupció elleni harc terén elért eredményeket. A stabilizációs és társulási eh, folyamat során eh, adhok eh, üléseket, egyeszedéseket tartunk Koszovóval, úgyhogy folyamatos információval rendelkezünk ezzel kapcsolatban. Több kérdés is elhangzott Gabriel asszony részéről. Egyrészt a névváltoztatással kapcsolatos másodlagos jogszabályok tekintetében nos ez elfogadásra került. A menekült jogi kérelmek számát illetően az irreguláris migránsok száma és a mm, menekült jogi kérelmek száma jelentősen csökkent, főként az utóbbiak soha nem látott szintre estek vissza, amióta 2012-ben megindult ez a vízum liberalizációs párbeszéd az ombudsmannal kapcsolatban. Valóban az ombudsman költségvetésileg független, 400 ezer eurós költségvetést kapott idén ombudsman koszovói büdzséből, ami azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy teljesíti a kérését, de tehát alapvetően ez a probléma is megoldódni látszik. Ennyit szerettem volna válaszképpen elmondani. Köszönjük Geigo Casilda asszonynak. Van-e még valakinek hozzáfűzni valója ehhez a témához. Úgy látom, hogy nem, akkor el kell, hogy mondjam, hogy a jelentés tervezett bemutatása június 15-16-a északbizottsági ülésünkön kerül majd sorra. Következő napi pontra tovább is ugorhatunk. A külső határok átlépésekor vizemkötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alá mentes harmadik országban elfoglalók országjának felsorolása, Ukrajna, az EU és Ukrajna közötti vízumliberalizációs párbeszéd 2008. októberében indult, és 2010. november óta folyik a vízumliberalizációs cselekvési terv végrehajtás. Az Európai Bizottság rendszeresen jelenéseket nyújtott be nekünk itt a Libeszak bizottságban, hogy hogy halad ez a folyamat az EU és Ukrajna vízum könnyítési megállapodást, illetve Tonc egyezményt kötöttek. Ez előfeltétele volt annak, hogy a vízum párbeszédbe induljon, illetve ettől függött annak folytatása is. Hatodik és utolsó éves jelentésben, amelyet tavaly decemberben fogadott el az Európai Bizottság, úgy vélte, hogy Ukrajna a megfelelő eredményeket elérte, és egy előttünk fekvő javaslatot nyújtott be, amelyet a rendes jogalkotás eljárás keretében tárgyalunk majd. Ennek a témának az előadója nem más, mint eh, Gabriel asszony, akinek rögtön meg is adom a szót, aztán megint a bizottság, és így tovább, és így tovább. Parancsoljon, Gabriel asszony. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, A Progress Report ugye tavaly decemberben készült el a vízum liberalizációval kapcsolatban. Ez a, az Ukrajna valódi előrelépést ért el valóban. Az objektív kritériumokat kell kellett ugyanis tesz teljesítenie ahhoz, hogy eh, az állampolgári jogok, a jogállamiság, a biztonság és így tovább, és így tovább terén nagyon komoly előfeltételek voltak. Ezeket a kritériumokat eh, kellett teljesíteni ahhoz, hogy eh, valóban az EU-Ukrajna kapcsolatokat szorosabbra fűszessük. Az Európai Bizottság bizottságnak szeretnék pár kérdést szögezni, amely majd remélhetőleg előmozítja ezt a, negatívának a tárgyalását. Először is a biometrikus útlevelek tulajdonosaira vonatkozna ez. Vannak-e arra vonatkozó számok, hogy hány ilyen biometrikus útlevelet adtak meg az ukrán hatóságok? A hatodik ilyen bizottságéves jelentésében beszélnek a, a hogy egy e, egységes e, nyilvántartást e, vezessenek be, ne legyen két párhuzamos állampolgári nyilvántartás. Már ez is könnyíti azt például, hogy önmagában is, hogy a hamisítással szemben felvegyük a harcot. A második kérdés az Európai Bizottság hoz fordulók tavaly november óta az Interpol adatbázisokhoz mennyire sikerült, milyen arányban sikerült hozzá kapcsolni a határ átkelő pontokat. Stratégia együttműködési megalapodás és az Európol és Ukrajna között elindult-e már ez a folyamat? Ami a migrációt illeti, ezzel kapcsolatban is lenne két kérdésem. A vízumkérelmek visszautasítának aránya 2% mindössze, ugyanakkor az Európai Unióban nagyon sok ukrán állampolgár tartózkodik illegálisan. Az Európai Bizottságnak mi az elemzése ez ügyben, milyen intézkedéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy a közbiztonság és a közrend biztosítható legyen. A hármas blokk kapcsolatban az ember kereskedelem kapcsában, nos ez egy nagyon kényes kérdés, ugyanakkor jó lenne tudni, hogy pontosan milyen monitoring mechanizmusokkal próbálja az Európai Unió figyelemmel követni ezt a kérdést. A korrupció elleni harc a következő terület, itt is el kell, hogy ismerjük, az ukrán hatóságok nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, nagyon rövid idő alatt nagy eredményeket elérve, milyen vállalásokat tettek az ukrán szervek a korrupciós szervezet bűnözés elleni harcról szóló időszakos jelentésért, amiben még azért van bőven tennivaló, pontosan milyen konkrét eredményeket várnak Ukrajnától ezen a téren. És végezetül egy általánosabb kérdéshez zárnék a módszertant, illetően a belső munkadokumentumában az Európai Bizottság bizonyos javaslatokat tesz, amely a migrációs és biztonsági kockázatot csökkentheti a bizottság következtében. Az ajánlások ugyanakkor ebben a Progress Reportban nem jelennek meg még csak kivonatosan vagy összefoglalóan összefoglalva sem. Ezek lennének tehát röviden felvillantva azok a kérdéseim, amelyek bizony részben általános jellegűek, de fontos ezeket a dolgokat tudni, és a részleteiben is lehetne erről, erről beszélhessünk. Köszönöm az Európai Bizottságnak. Úgy érzem, hogy ezeket a kritériumokat valóban teljesíteni kell ahhoz, hogy a vízummentességet bevezethessük és biztosítva kell, hogy legyen az Európai Unió azonban és az Európai Parlament, hogy ezeket valóban teljesítik. Társjogalkotóként ez vezeti majd az Európai Parlamentet. Köszönöm minden kollégának, az árnyék előadóknak is az együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Gabriel. Köszönöm szépen, Gabriel, azt, hogy mielőtt a többiek is hozzászólnának, elmondanám azt, hogy üdvözlöm, hogy eh, üdvözlöm a vendégeinket az ukrajnai misszió képviseletében, vagy meghívására vannak itt. Üdvözlöm őket. Először a bizottságnak adnám meg a szót, utána következnek a képviselők. Teljék ezt a asszony. Parancsoljon, következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a kérdéseket. Ukrajnával a párbeszédet 2008-ban kezdtük el, és az, a hatodik országjelentést tavaly decemberre készítette a bizottság, az alapján elmondhatjuk, hogy az ukránok teljesítették az összes feltételt, hogy és a fennmaradó teljesítendő feltételeket addigra már teljesítették. Tehát Ukrajna teljesítette az összes feltétel, a második fázis négy blokkjának összes elemét. Természetesen, figyel, természetesen figyelme kell venni az Ukrajnával való általános kapcsolatrendszerünket. A bizottság ez alapján azt mondta, hogy idén még idén benyújt egy javaslatot arra, hogy Ukrajnát az egyes függelékből a kettes függelékbe helyezzék el. Ki kell emelnem, hogy Ukrajna milyen komoly haladást ért el a tavaly decemberi hatodik jelentés óta, azóta mondom, tehát újabb intézkedések történtek. Tehát végrehajtották azokat a reformokat, amelyeket kértünk. A javaslat magyarázatának harmadik oldalán találják ezt és a munkadokumentumban is benne van ez. A bizottság a végrehajtás állapotát továbbra is vizsgálja, tehát a vízumkönnyítési egyezményről, illetve a vízumliberalizációval kapcsolatban közös bizottságok formájában történik mindez, és alapvetően kielégítő a helyzet, az ukrán fél megfelelően hajtja végre ezeket az intézkedéseket. Ami pedig a, a vérvényességet illeti, ez biometrikus útlevelek tulajdonosére vonatkozik ez, illetve az ICAO normák betartására. Ukrajna 2015. január közepe óta ad ki, ad ki biometrikus útleveleket, tehát ezen arckép, illetve új lenyomat is van. Április 10 ig Ukrajna 1 millió 48, 480 ezer ilyen biometrikus útlevelet adott ki. És valószínűleg akkor érnek csak ennek a folyamatnak a végére, hogyha lejár az utolsó nem biometrikus útlevél, és ezt ki cserélik Biometrikus útlevél. Ez azt jelenti, hogy akinek még nincs biometrikus annak vízumot kell kérnie. Voltak egyéb kérdések is. automatikus legyen a kapcsolat a személynyilvántartással. Elvileg január 1-től ez működőképes ez a rendszer, de nem kaptunk erről visszaigazolást. Ami pedig a többi részletes vagy konkrét kérdést illeti, írásban szeretnénk ezekre majd válaszolni jelentéstevőnek. Ezt majd a továbbiakban megtesszük. Köszönöm, mondja az elnök. Radio Free Europe, és itt van a teremben, és felvételeket készítenek az ülésről. Boni úr. Uh, Köszönöm szépen. Ami Ukrajnát illeti, csak támogatni tudom azt, hogy ezen az út, ezt az utat tovább folytassuk a vízum liberalizáció felé. Én tagja vagyok a közös parlamenti bizottságnak, illetve a parlamenti együttműködésért is felelős vagyok a Verhovna Rada és az Európai Parlament között, amelynek témája az adminisztratív reformok. Az új technológiai digitális eszközök igénybevételéről is sokat beszélünk ezen a fórumon, hogy az ukrán közigazgatás intelligensebbé váljon, de ez nagyon fontos a határellenőrzésnél is, és természetesen ide tartoznak az új típusú útlevelek. Ez fontos a biztonságunk szempontjából is, és politikai szempontból is. Nem szeretném hosszúra nyújtani, de ez nagyon fontos, hiszen amikor az ukránokkal beszélgetünk, akkor megkérdezik, hogy most számukra ennek mi haszna van. a társuláshoz vezető útnak egyik fontos mérföldköve ez. Remélem, hogy aztán a jövőbeni tagságnak is egyik eleme, de hogyha teljesítik a feltételeket, az nagyon fontos az ukrán nép számára is, és a szociális klíma szempontjából is. És azt hiszem, ez további reformokat segítené elő. az Európa és az EU-Ukrajna közötti kapcsolatoknak, és azt hiszem ez nagyon jó tenne, úgyhogy mindenben támogatjuk ezt. Köszönöm szépen, Boni úr. Bárki más szeretne hozzászólni? Tanács. Önök szeretnének hozzászólni? Gabriel asszony esetleg reagálna-e arra, amit mondott a bizottság képviselő? Igen, szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének, köszönjük ennek szeretném megköszönni ezt a javaslatot, hogy eszmecserére kerülhet sor. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi azt, hogy haladjunk az anyaggal, mégpedig a lehető legbaráti viszonyban. Tehát arról kell meggyőződnünk, hogy minden, amit az ukránok rendelkezésünkre bocsátottuk, az összes dokumentum megfelel a valóságnak, tehát arról kell meggyőződnünk, hogy ez valós, valóban teljesítették a feltételeket. Amikor vízumokról beszélünk, beszélek, akkor én mindig a polgárok érdekeit tartom a legfontosabbnak, hiszen ők azok, az ő életüket könnyítjük meg a vízummentességgel. Köszönöm. Thank, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Nos, általában itt a Libében nem nyitjuk meg mindenki számára a vitát, de azt hiszem, most ezt röviden megtehetjük. Az ukrán misszió tagjainak lehetővé teszem, hogy röviden elmondják, mi az álláspontjuk. Köszönöm szépen, nagyon rövidre fogom. Köszönöm a jelentéstevőnek, köszönöm, hogy meg hogy itt lehetünk ezen az ülésen, és köszönöm, hogy ezt megrendezték. Röviden beszámolnék arról, hogy hogy állunk. Ezt a bizottság képviselő is elmondja. Új személyi azonosági igazolványt kaptak az ukránok, ezek biometrikusak. 44 határátkelőhelyünk van, amelyek az interpolos adatbázishoz vannak, ezekkel, ezzel vannak összekötve, ez is egy feltétel volt, ezt is teljesítettük, tehát folytatjuk a munkát. Remélem, hogy június 14-én aláírjuk majd az eurojust az egyezményt az együttműködéssel, ez szintén nagyon fontos, főleg a szervezet bűnözés elleni harcban ezt is hangsúlyoznám. Néhány nappal ezelőtt miniszter helyettesünk a korrupció ellenes büró tagjaival itt járt Brüsszelben, a Koreperrel koreperbe is eljöttek, és az erről szóló információt eljutottunk a jelentéstevő asszonynak. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a misszió, az ukrán misszió továbbra is az önök partner ebben a kérdésben. Bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolunk erre. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hiszen mindig nagyon kiálltak mellettünk a vízum liberalizáció, a vízummentesség témájában. Az Európai Parlament véleménye nagyon fontos számukra. Valójában a reformról szól mindez. A bizottság most igazolta vissza, hogy a reformokat teljesítettük, a feltételeket, és ez nagyon pozitív, azt hiszem az ukrán lakosság számára, hogyha valaki teljesíti a feltételeket, akkor ezért cserébe kap is valamit. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök a jelentés tervezetet, majd az egyik következő ülésünkön fogjuk megbeszélni. Nézzük a következő napi rendi pontot. Sőt, négy napirendi pontot közösen fogunk megbeszélni. EU Salamon szigetek, EU és Mikronézia, EU és Tuvalu, illetve EU és Marshall szigetek kérdésében a rövid időtartamra vonatkozó vízumokról, illetve vízummentesség kérdésében. Az egy, ugyanúgy, ahogy az előző esetekben, az egyes annexből a kettes annexbe kerültek ezek az országok is. Az erre vonatkozó tanácsi határozathoz tartozott egy lábjegyzet is, Mi szerint? attól kezdve hatályos ez, hogy az Európai Unió vízumentességről aláír egy egyezményt. Ez azt jelenti, hogy a négy felsorolt ország, illetve az EU állampolgárai számára vízummentesség érvényesül az utazáskor, maximum 90 napra, egy 180 napos időszakon belül. A bizottság már tájékoztatott minket erről, az aláír, ennek az egyezménynek az aláírásáról és az Európai Parlament véleményét kéri ki, hozzájárulását kéri. A jelentéstevőn Gabriel asszony, most pedig kérem a bizottság képviselőjétől, hogy mutassa be ezt a témát. Parancsoljon. Merci, monsieur le président. Nous voilà enfin avec... Köszönöm. Itt most a 19-ből négy maradt, két éve kezdtünk 19 országgal, és gratulálhatunk eh, magunknak, örülhetünk ennek. Eh, amikor most megnézzük ezt a négy országot, azt látjuk, hogy ezek nagyon pici országok, de azért én fontosnak tartom őket, mert AKC országok, tehát privilegizált kapcsolatunk van velük a kotonui megállapodás alapján. Ezek olyan országok, amelyekkel valódi együttműködésünk van, és konkrét együttműködési eh, megállapodásaink vannak eh, a tizedik, illetve a tizenegyedik fázisban. Eh, tehát egy nagyon pozitív jelzést tudok kiadni és türelmetlenül várom, hogy a bizottság információként megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Majdnem két éve kezdtük ezt a folyamatot, a vége felé járunk. Egész egyszerűen általános információra van szükség a bizottság részéről arra vonatkozóan, hogy ez a négy kis ország milyen helyzetet, milyen helyzetben van, mennyi, meg, mekkora, mennyi vízumot adtak ki ezekben az országokban. Valaki felhívta a figyelmemet arra, hogy a bizottság javaslatában van egy bekezdés, amely a tartózkodás tartamáról szól, és amely azt mondja, hogy a tagállamok amelyek nem alkalmazzák a Schengeni megállapodás teljes mértékben. Ez Bulgária, Románia, Ciprus, Horvátország nem tartoznak a Schengeni megállapodáshoz. Ennek a négy országnak a polgárai, amennyiben vízumot kapnak, akkor 90 napot tartózkodhatnak a 180-ból ezekben az országokból is, függetlenül attól, hogy a Schengeni övezet többi részében mennyi ide tartózkodnak. E, nem tudom, hogy ez a bánásmód, ez e, miért ilyen módon differenciált. E, tehát megint csak megragadom az alkalmat, hogy a bizottságnak megköszönöm az együttműködést, és megköszönöm a kollégáknak, akik együttműködtek velem, a lehető leggyorsabban vigyük előre ezt, a, ezt az ügyet e, a négy ország polgárai javára, illetve az ő érdekükben. Köszönöm. Gabriel, and just... Köszönjük, Gabriel úr. Asszony. Gaego Casilda asszony, öné a szó. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you to, to the rapporteurs. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a raportőrnek is. Valóban ez a vízum e, elengedési megállapodások, eh, vízumentességi megállapodások utolsó darabja, eh, amikor is kilenc országról volt szó, és eh, immár csak négy maradt, tehát ez az 539-2001-es rendelet ahhoz, hogy a vízummentesség eh, életbe léphessen, ahhoz egy megállapodást kell kötni ehhez az, ezekkel az országokkal. Októberben, 2014. októberében eh, a, a, a tanács felhatalmazást adott a bizottságnak, és 2014 végén kezdtük el ezzel a négy országgal a tárgyalásokat. A Salamon szigetekkel és Tuvaluval a tárgyalások azok az itteni nagykövetségeiken zajlottak. A Marshall-szigetek, illetve Mikronézia vonatkozásában ugye nincsen diplomáciai misszió itt, velük a delegációkon keresztül, illetve máshol létező misszióikon keresztül tárgyaltunk. 2015 végén látták el kézjegyükkel a felek a megállapodást, ami a tartalmát illeti. Ez egy standard szöveg, ahogy az standard szöveg volt a korábbi esetekben is, amelyeket a parlament már megvizsgált és jóváhagyott. hagyott vízummentességet adnak 9, bármely 180 napon belül 90 napra, kivéve, hogyha fizetett tevékenységet folytatnak, mert ez nem tartozik a vízummentesség körébe emellett standard megfogalmazásokat használ a, arra, hogy ki és hogyan függesztheti fel közrendvédelmi okokból, nemzetbiztonsági okokból, közegészségügyi okokból, eh, eh, rendezetlen bevándorlási hullám miatt eh, lehet felfüggeszteni a megállapodást reciprok a megállapodás, tehát az EU polgárokra is vonatkozik, amikor ezekre a szigetekre látogatnak, ezekbe az országokba látogatnak. A négy ország, ahogy a raportőr is mondta, nagyon helyesen, az AKC partnerségben is érintettek, mint csendes-óceáni szigetek. Az, Egyesült, az Európai Unió szorosan együtt működik ezekkel. A vízummentesség az elmélyíti majd a kapcsolatokat a csendes-óceáni szigetek, illetve az Európai Unió között. Nem látunk migrációs veszélyt, nem, nincsenek most nálam az adatok, de igazándiból nincsenek aggodalmaink, a tagállamok sem jegyeztek aggodalmakat ezzel a négy országgal kapcsolatban. Az elmúlt öt évben nem fogtak el illegális bevándorlót ezekből az országokból, nem nyújtottak be menekült kérelmet ezekből az országokból előzetes alkalmazását már meg is kezdtük ennek a megállapodásnak. Még egy információ Nauruval kapcsolatban. Nauru is része volt ennek a listának. Azonban ők 2014-ben nem fejeztek ki érdeklődést a téma iránt, tehát nem akartak vízummentességet az Európai Unióval, annak ellenére, hogy mi Eh, nekik is felajánlottuk. Itt nincs semmi előrelépés. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönjük. Más valaki szeretne hozzászólni? enge asszony természetesen parancsoljon. Grazie. Volevo prima di tutto ringraziare la mia collega Marie Gabriel per il lavoro. Köszönöm, először is szeretnék köszönet mondani, Kieng, szeretnék köszönet mondani Gabriel kollégámnak, aki ezekkel a témákkal foglalkozik nagyon fontos, hogy megfelelő legyen az együttműködés, tehát két, országok, két ország között ezt azzal is elő tudjuk segíteni, hogy az emberek szabadon tudnak, utaznak. Az AKC országokkal ez nagyon fontos, ugye az AKC országokkal elég intenzív együttműködést folytatunk. Nagyon oda kell tehát figyelni arra, hogy ez a fajta tapasztalatcsere létrejöhessen kotonó utáni világban is nagyon fontos ez, és azt hiszem, hogy a vízummentesség ezen országok számára mindenképpen pozitív. Köszönöm. Thank you very much, Mrs. King. Köszönjük szépen, King asszony. Ha más nem kér szót ezzel kapcsolatban, akkor tovább léphetünk a következő napi rendi pontra. Ez pedig digitális tartalomszolgáltatásra irányuló vagy vonatkozó szerződések, az vélemény előadója nem más, mint Laurisztin asszony, a szocialista frakció részéről. Az Európai Bizottság egy javaslattal állt eh, elő eh, ez ügyben a digitális tartalomszolgáltatás témájában. Mint már azt említettem, volt Laurisztin asszony az előadója a témának, viszont nem látom itt a teremben. We'll uh, maybe wait uh, 10 minutes, suspend 10 minutes. Kicsit elébe szaladtunk a dolgoknak, nagyon jól állunk idővel, úgyhogy szerintem most 10 perc szünetet rendelek el. Megvárjuk, hogy Laurisztina asszony visszaérjen. Tehát 10 perc szünet. Ladies and gentlemen, we would like to continue. Mrs. Lauristin is again here, so we just uh, continuing. Uh... Akkor tehát Lauristin asszony véleményével fogal folytatjuk az Európai Bizottság jogalkotási javaslata digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó szerződések témájában. Újra elmondom és még egyszer, hogy Lauristin asszony a vélemény előadója, ezért módon neki fogom megadni a szót, hogy vezesse fel a témát. Köszönöm szépen elnök úr a lehetőséget. Az Európai Bizottság uh, for consideration. Az Európai Bizottság tehát uh, egy irányelv tervezettel lepett meg bennünket a digitális tartalom szolgáltatás témájában. Roppant bonyolult dokumentummal van dolgunk, amely a digitális tartalomhoz való hozzáférést és annak fogyasztását szabályozza majd, hogy a fogyasztók ezt miként tehetik meg. A digitális belső piaci csomag részét képezi ez. Az illetékes bizottságból kettő is van, az IMCO és a Juri, nem meglepő módon, a mi szakbizottságunk pedig véleményezi csak ezt a témát, figyelembe véve azt, hogy digitális tartalom fogyasztással kapcsolatos problematikák, illetve a digitális tartalomhoz való hozzáférés természeténél fogva kapcsolódik az adatvédelem mi szívünknek oly kedves témájához. Az első informális egyeztetésekre már sor került, tegnap az előadók mint egy kerekasztal egyeztetést tartottak, a három szakbizottság előadói és árnyék előadói, az menetrendet is hallottuk, hogy az illetékes bizottságok hogyan tervezik ezt. Nem vagyunk teljesen biztosak ebben, mert a két illetékes bizottság, az IMCO és a júró Juri nem tudtak, nem értettek teljesen egyet abban, hogy pontosan milyen legyen az időzítés, illetve még abban sem tudtak megállapodni, hogy egy vagy kettő darab jelentést készítsenek. Van egy irányelv a digitális tartalom témájában, tehát a kézzel nem fogható termékek és szolgáltatások témájában, a másik pedig a kézzel fogható, valós fizikai valójukban is elérhető termékekre vonatkozik, gondoljunk csak itt például az okostelefonokra, nem világos, hogy az okostelefonokra melyik jogszabály terjed neki. Ez most kézzelfogható eszköznek minősül, vagy a digitális tartalom, melyik hova tartozik, melyik melyiknek a része, avagy. Avagy fordítva. Úgy tűnik, hogy tehát, hogy maga a menetrend is már problémás, de hogyha erről megállapodnak, akkor még meg kell állapodni a formátumról és a jelentés pontos hatájáról is, tehát hogy mire terjed ki, mit ölel fel. Tehát egy vagy két jelentés születik majd meg az irányelv javaslat eredményeképpen. Számunkra mindenképpen nagy fontossággal bírnak majd ezek, mert mert maga a piac fogalma, illetve az, hogy hogyan tudunk digitális tartalmamhoz jutni, ezt digitális tartalmat vásárolni, itt az eddigi fogalmainkat teljesen át kell alakítani. Pénzért is lehet digitális tartalmat vásárolni, de van, hogy személyes adatainkkal fizetünk cserébe, megkapjuk a digitális tartalmat. Na ez az a pont, ahol roppant bonyolultá válik a kérdés, hiszen itt tulajdonképpen a személyes adataink fizetőeszközé válnak, mint egy pénzként használjuk. Ez mit jelent majd a személyes adatok vételme szempontjából, és így tovább, és így tovább. Felmerülnek még kérdések azzal kapcsolatban is, hogy ez a digitális tartalom ezt most akkor, ha fogyasztjuk, akkor csak ennyi? Hát úgy tűnik, hogy nem, mert a digitális tartalom fogyasztással magával is új tartalmak jöhetnek létre. Mi van akkor, hogyha vissza akarja adni a tartalmat, de a tartalom használata során generált adatokkal mi lesz? Arról nem is beszélve, hogy amikor ezt a tartalmat használja a, a fogyasztó, akkor, vagy fogyasztja a felhasználó, akkor az generált adatokhoz és a személyes adatokhoz a, a szolgáltató hozzáfér. Tehát egy roppant bonyolult összetett kérdésé kezd ez így válni. Az adatvédelmi csomagot pedig jól lenne nem megbolygatni. Szerintem nagyon komoly munka vár ránk hiszen nagyon komoly erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament jelentése a teljes új adatvédelmi csomagot figyelembe vegye. Nagyon fontos rendelkezései vannak ennek a jelentésnek, amiket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Gondolok itt például a fogalom meghatározásokra, hogy csak egyet említsek. Úgy érzem, hogy ezzel a véleménnyel nagyon fontos szerepet játszanunk abban, hogy a digitális belső piac ezen szeletére nagyon jó szabályok vonatkozzanak, amelyek ráadásul az adatvédelmi megfontolásoknak és szabályoknak is teljes mértékben eleget tesznek. Az árnék előadókkal majd fogunk erről beszélni nagyon, hogy a nagyon kényes kérdésekre is kitérjünk, hogy készen álljunk mielőtt a két illetékes bizottság, az IMKO és a Juri elkészülne a saját végtermékével, hiszen másképp nem fogják figyelembe venni a mi véleményünket. A jövő hétre azt hiszem, hogy egy menetrend tervezettel is elő tudok majd állni. A jövő héten lesz az első árnyék előadói egyeztetésünk, ahol majd a vélemény tervezetünk tartalmáról is tudunk beszélni. A vélemény tervezetnek június 6-áig kellene elkészülnie szerintem, és utána az előadókkal és a kollégákkal készítettünk majd még módosítókat június során annak érdekében, hogy egy első verzió megszülessen minél hamarabb a Libé szakbizottságban, legkésőbb szeptember végén kell szavaznunk, és akkor nagyjából illeszkedünk majd abba a menetrendbe vagy időrendbe, amely lehetővé teszi, hogy a másik két bizottság teljes mértékben beépítse a mi esetleges javaslatainkat. Ezért a frakciókat is arra kérem, hogy készüljenek fel erre a vitára, eszmecserére, egyeztetésre, az árnyék adók, se vesztegessék az időt, készüljenek fel erre, hogy valóban a mi szakbizottságunk véleménye ne sikkadjon el, de egyébként biztos vagyok benne, hogy ezt, egy, ezt meg tudjuk tenni, és hogy valóban a Libe szakbizottság szemére a legfontosabb elemeket be tudjuk majd építeni a másik egy jelentésbe. Köszönjük Laurisztin azt, hogy most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Elsőként Boni úrnak a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen! Először is hadd szögezzem le, hogy nagyon nagy öröm Márióval együttműködni, együtt dolgozni. Remélem a végeredmény majd egy jó vélemény lesz. Most kezdtük el a munkát, és úgy látom, hogy van néhány dolog, amit meg kell oldani, nagyon fontos az is, hogy pontosan értsük, milyen digitális tartalom. Nagyon sok probléma kapcsolódó, kapcsolódik ehhez, tehát a digitális tartalomhoz és a kézzelfogható eszközökhöz. Mindez természetesen kapcsolódik az adatvédelemhez, illetve az, adatvéd, az általános adatvédelmi irányelvhez is kapcsolódik ez. fontos, hogy az irányelv szövege összeegyezhető legyen az általános adatvédelmi irányelvvel. Az átvihetőség egy fontos elv, illetve hogy áruk, avagy szolgáltatások ellentételezésével szolgáltathatók-e adatok, vagy átadhatók-e adatok. Úgy gondolom, hogy itt az lenne a lényeg, hogy ne szabályozunk túl. Lehet, hogy nehéz szétválasztani azokat az adatokat, amit a fogyasztó ellentételezésként ad, azoktól az adatoktól, amelyeket a fogyasztónak kell megadnia, hogy egy szerződés létrejöhessen. tartalomra vonatkozóan. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, milyen adatról beszélünk, és milyen adatokat kell védeni. Aztán nézzük a 13-as és 16-os cikket, amely a szerződés megszűnéséről szól. Kérdés, hogy vajon nem mennyi ideig tartható meg egy adat, illetve mi történik, mennyi ideig birtokolhat adatot egy-egy fogyasztó. Nos, Sokszor egy-egy termék vagy szolgáltatásra vonatkozó statisztikára vonatkozó adat, például, hogy egy weboldalat hányan keresnek fel, vajon egyáltalán meg kell őrizni az adatot, hogy egy adott fogyasztó meddig és hányszor jelentkezett be egy weboldalra. Például a különböző online játékoknál ezek eh, nem, nem minősülnek titoknak? Vagy föl lehet ezeket használni a játékon, az online játékon kívül is? Avagy ez vajon a játékos eh, személyiségének kiterjesztése ez? Nos, ezeket a kérdéseket, eh, ezeket a kérdéseket most nem kell szabályozni, de ne felejtjük el ezeket. Mariuval és a többi árnyék jelentéstevővel szoros lesz majd az együttműködés, remélem, és remélem ezeket a problémákat meg tudjuk oldani. Innovatívnak kell lennünk, mert maga az, az egész téma is nagyon újszerű. Köszönöm, Bóni úr, mondja az elnök. Az Alde nevében ön következik? Igen, igen, köszönöm. A jelentéstevő nevében, Pétersen kolléga nevében hadd mondjak néhány észrevételt. Gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint amit a jelentéstevő elmondott. A nem gyorsan fejlődik, de még mindig, még, mincs, még mindig nem használtuk ki a megfelelő határon átnyúló eh, digitális tartalmat. Sajnos a szabályok eléggé fragmentáltak, mi örülünk a frakció részéről ennek az új javaslatnak. Azt gondolom, hogy ez egyrészt vállalatbarát környezetet teremt, illetve lehetővé teszi, hogy a fogyasztók egyenlő bánásmódban részesüljenek, függetlenül földrajzi elhelyezkedésüktől. De nagyon fontos az is, hogy az adatvédelem megvalósuljon, tehát az adatvédelmi irányelvet kell tiszteletben tartani, illetve az adatok hordozhatósága megvalósuljon. Ezért fontos az, hogy a személyes adatokat, illetve ezért fontos az, hogy a személyes adatok és a nem személyes adatokat megkülönböztessük. Kérdés, hogy egy adatért fizetni kell-e, vagy sem. Az irányelv minden egyes szerződésre vonatkozik, ahol, amikor is a fogyasztó adatokat szolgáltat. Kérdésem, hogy vajon a bármilyen más adat kifejezés mit jelent itt ebben a kontextusban? Péterszen úr egyébként nagyon várja már a közös munkát. Elnök, köszönöm Lindár asszony. Más valaki esetleg? Képviselő közül? Látom, más nem jelentkezik, akkor a bizottság képviselő, fel, képviselő felé fordulok, Steyer kolléga. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget. A digitális belső piac stratégia része ez a jelentés is. Holisztikus megközelítésre törökszünk, tehát a legfőbb akadályokat próbáljuk feltárni. Milyen akadályokkal szembesülnek a vállalatok, illetve a fogyasztók, hogyan, mi akadályozó meg őket abban, hogy a digitális belső piac ból profitáljanak, a szerződésekre vonatkozó problémákat is próbáljuk megoldani az elkereskedelemben, de a digitális tartalommal is foglalkozunk. Ezen túlmenően vannak olyan tagállamok, amelyek konkrétan elkezdtek jogszabályt alkotni ebben a témában. Az ipar képviselői pedig azt mondták, hogy szeretnék azt a helyzetet elkerülni, hogy szétaprózódott szabályozás legyen Európában, ami természetesen megándolja, megátolja a belső piac működését. Tehát vállalkozásbarát környezetet szeretnénk létrehozni, egy szabályrendszert kell csak alkalmazni így a vállalatoknak, a digitális belső piacon, a digitális tartalomra vonatkozóan, és így versenyképesebbek Európában is, de harmadik harmadik országból származó riválisaikhoz képest is. Ugyanakkor meg kell valósulni egy nagyon magas szintű fogyasztóvédelemnek is. Ez tehát ennek a javaslatnak a raison d'être-je. A képviselők számos kérdést felvetettek, ezekre szeretnék reagálni. Többen utaltak arra, hogy milyen széles a hatája ennek a jogszabálytervezetnek, igen. Egy technológia semleges megközelítést szeretnék alkalmazni, ezért ilyen széles, vagy széles a hatály. Bóni, ut, Bóni úr itt utalt a digitális tartalom definíciára, ez egy nagyon tágértelmű meghatározás. Az összes típusú digitális tartalmat ideértjük, függetlenül attól, hogy milyen csatornán keresztül kerül forgalomba. Tehát egyetlen szabályrendszert szeretnénk. És nem szeretnénk, hogyha a csatorna kiválasztásával meg lehetne kerülni ezeket a szabályokat, és így plusz előnyöket vagy hátrányokat kreálnánk, attól függően, hogy ki hol helyezkedik el a piacon belül. Tehát az összes típusú digitális tartalomra vonatkozna ez. Még egy oka van ennek, a technológiai fejlődés annyira gyors, és ezt önök is pontosan tudják, hogy ha szeretnénk valami, hogy szeretnénk valami olyasmit kitalálni, amely kiállja az idő próbáját, tehát tágértelemben definiáljuk a digitális tartalmat, hogy a jövőbeli termékekre is megfelelően tudjuk ezt vonatkoztatni. Még egy dologra utal Laurisztin asszony és mások is, a, a digitális tartalom szolgáltatója, illetve az adatok vonat egymással történő kapcsolata. Nos, a piacnak ez egy növekvő része, és a hatás tanulmányunkban ezt részletesen is kifejtettük, ha gondolják, ezt el tudom jutatni önöknek. Tehát ez a piacnak egy nagyon fontos része, és, el, és itt is vannak gondok vannak olyan termékek, amelyek hibásak, és a vásárló ezért nem kapja meg a szükséges kártérítést. Tehát az adatért adott digitális tartalomra is vonatkozik ez. Vajon miért lenne az embernek kevesebb joga, akkor, hogyha mondjuk ingyen jutunk egy termékhez, ezt idézőjelben mondom, de megadunk mindenféle adatokat, milyen nemű a felhasználó, mi a, pos, mi a postai címe, vagy az e-mail címet megadja. Ez mondjuk két USA dollárba kerül egy e-mail cím, ilyenkor kevesebb joga lenne egy embernek, mint hogyha mondjuk letöltünk egy dalt, ami 0,99 centbe kerül. Miért lenne akkor az embernek több jog? Ez abszurd. Ezért úgy gondoltuk, hogy az ellenszolgáltatásként rendelkezésre bocsátott adatokat is a hatály alá vonjuk. Az általános adatvédelmi irányelvhez mindez hogy kapcsolódik? Erre nem utaltunk a javaslatban, mert akkor ezt még nem fogadták el, de nyilván ezt majd kiigazítjuk, ezután utalások lesznek majd. Ami pedig a tartalmat illeti. Mi van? Mi a mögöttes elképzelés? Két különböző szemszögből vizsgáljuk a dolgokat, egyrészt az általános adatvédelmi irányelv, a magánélethez való jog, illetve az alapjogok dimenziója valósul itt meg, ez remek. Ennek örülünk. A másik szempont az ember. Ad vala, az ember ad valamit, és ezért kap valamit cserébe, hát ez a szerződés. És mind a két félnek érdeke ez. Tehát a lényeg az, hogy a, a te, hogy, a, hogy a, amit adunk, illetve a, az ellenérték is megfelelő legyen, és nagyon fontos, hogy itt élhessen a fogyasztó, a fogyasztó a jogaival, hogyha valami probléma történik. Tehát magánélethez való jog is, és a szerződéses jog is kell, hogy érvényesüljön az irányelv alatt. A fogyasztó, nek mondom, vannak szerződéses joga is, ugyanakkor van magánélethez való joga is és mind a kettőnek kell érvényesülni akkor, hogyha egy termék, amelyet vásárolt, hibás. De tudnunk kell azt is, hogy megpróbáltuk elérni azt, hogy a szóban forgó irányelvet teljes mértékben alkalmazni lehessen. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy az adat alany összes egyes jogát tiszteletben tartsuk, de arról is meg kell győződni, hogy adatvédelmi szempontból a másik fél teljesen tiszta-e, illetve szerződéses szempontból tiszta ez. Tiszta-e? Tehát teljesült-e a szerződés, avagy nem? Mi történt akkor, hogyha a termék hibás? Hogyha hibás, akkor az irányelv értelmében jogom van ahhoz, hogy ne használják fel az adataimat, amit, az, amit a terméket cserébe adtam. Hogyha a szolgáltató nem tette meg a kötelességét az irányelv értelmével, tehát nem anonimizálta vagy törölte az adatokat, akkor meg kell tennie azt, ami az irányelvben van. Tehát nem szeretünk volna, nem szeretünk volna plusz terheket kiszabni a szolgáltatóra, Viszont szerettük volna, hogyha az irányelvet teljes mértékben tiszteletben tartják. Több képviselő utalt erre. Mi történik akkor, hogyha, hogyha a szerződést megszüntetik, az Európai Bíróság joggyakorlatát használják a fogyasztói jogban és máshol, és azt mondja a bíróság, hogyha a közösségi jog a fogyasztót bizonyos jogokkal ruházza fel, akkor el kell azt kerülni, hogy magában a szerződésben legyenek olyan gátlók beépítve, amelyek eltántorítanák a fogyasztót attól, hogy éljen a jogával. Például egy cloudon tárolom a nyári vakációról szóló fotóimat, de nem megfelelő nem jó minőségű, mondjuk a tárolás, ezért vissza akarom szerezni a fotóimat, a fényképeimet. Hogyha ez nem tudom megtenni, akkor belemerevet, be, ennek a rendszernek a csapdájába kerülök, és nem tudok kijönni belőle. Tehát azt akartuk elérni, hogy az adatvédelmi jogok, amit az irányelv ad, ezeket teljes mértékben alkalmazzák, de ugyanakkor ne legyenek, ne háruljanak plusz terhek a szolgáltatóra. Tehát az adatvédelmi rendelet teljes mértékű tiszteletben tartása rendkívül fontos az irányelv tervezeten. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, Stadenmayer úr. Lauristin asszony. I just want to, to thank Commission for this uh, readiness for cooperation. Köszönöm a bizottságnak, hogy ennyire hajlandóak együttműködni velem, és látok néhány olyan pontot, ahol esetleg meglephetjük őket mindkét oldalról. Mi sem akarunk további korlátokat létrehozni természetesen, de számunkra nem áru a személyes adat, és az alapvető jogokat ebben az értelmemben nem lehet pénzé tenni, pénzbe kifejezni, kereskedés tárgyává tenni, e, tehát vannak korlátok. E, de biztos vagyok abban, hogy a párbeszéddel és az együttműködéssel megoldhatók ezek a problémák. Az egyik első feladat számunkra az az, hogy átrágjuk magunkat ezen a szövegem, és e, azonosítsuk az érzékeny témákat. Köszönöm. Amennyiben más nem szól ehhez hozzá, akkor mehetünk tovább. Az utolsó napirendi pontunk következik. Nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések megállapítása. Keller asszony a jelentéstevő. Az EU-Törökország megállapodás után az Európai Bizottság 2016. március 21-én egy módosítást akar bevezetni a 2015 per 164-es jogszabályban, amely eredetileg 44 ezer, bocsánat, 54 ezer alokációs, relokációs helyet jelent, amelyet nem osztottak még ki a tagállamok között. Ezeket az egy, egy az egyben terv megvalósítására eh, tennék félre, ami azt jelentené, hogy eh, szíriaiakat telepítenének át Törökországból azért, hogy ők visszafogadja az illegálisan érkezetteket. Eh, Ská Keller a raportőr először a bizottságnak adom meg a szót, hogy ezt a javaslatot e, e, valamilyen módon előadja. E, utána kapja meg Skeller asszony a, Keller asszony a szót. Bizottság. Um, <clears throat> Köszönöm. As you know, in September, uh, given the massive influx of migrants into the Europe. Köszönöm. A kontextust szeretném most Eh, emlék eh, felidézni a szerződés 78-as cikk 3-as bekezdése alapján Görögország és Olaszország eh, helyzetét akartuk segíteni. Itt a 2015 per 1601-es határozatról van szó, amely 120 ezer ember relokációjáról szól. ez föl van osztva Görögország és Olaszország között, 54 ezer pedig nincs kiosztva. E, szeptemberben a bizottságnak e, egy javaslatot kell letennie, e, ami azt jelenti, hogy az 54 ezeret szétosztják Görögország és Olaszország között. 2016-ban kritikus maradt a helyzet, különösen az év elején. 2003 ezer ember érkezett Görögországba minden nap és ez alapján az állam és kormányfők további intézkedések mellett kötelezték el magukat március, 10, március 7-i konklúziójukban, meghatározták a törökországi megállapodás alapelveit, ugyanakkor a jelenlegi kötelezettségeket is megerősítették, a bizottságot pedig felkérték arra, hogy azonosítsa a jelenlegi kötelezettségvállalások között azokat, amelyek lehetővé tehetik a török megállapodást. Tehát ez a kontextus. A bizottság gyakorlatban azt javasolta, azt javasolja, hogy ezt a már létező, de nem allokált 54 ezeres létszámot használjuk fel az EU-Törökország megállapodás végrehajtására, vagy akár azon túl is, mert mi úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy biztonságos, legális úton engedünk be embereket az Európai Unióba, elrettentünk a nem biztonságos utaktól, és ráadásul segítünk Görögországnak és Olaszországnak. Tudjuk, hogy Görögország északi részén milyen a helyzet el kell terelni az embereket ettől a veszélyes útvonattól. Az 54 ezer embert gyakorlatilag egy számítási rendszer alapján szét lehet osztani. A tagállamok meg kell, hogy feleljenek a, a tanácsi kötelezettségeiknek. A, egy Törökországban élő szíriait kell átvállalniuk és letelepíteniük ez az egy, az egy, egy embert az egy emberért megállapodás alapján történne, de a dolog lényege az, hogy enyhítsük Görögország és Törökország, Görögország és Olaszország helyzetét, illetve az, hogy új legális, biztonságos útvonalakat nyissunk. A az UNHCR-rel tartott konferencián beszéltünk a legális eh, útvonalakról, nem csak eh, áttelepítésről, hanem más, eh, más betelepítési módszerekről is szó van, amely a szíriaiakat célozza meg. Tehát nem csak az áttelepítésről, hanem a legális beengedés más módozatairól is van szó önök is tudják, a relocation és resettlement jelentésünk. Not working, but... Nyilvánvaló, hogy nem működik, nem működött eddig ez a rendszer. A ez egy nagyon célzott módosító, aminek a célja az, hogy rugalmasságot adjon a tagállamoknak arra, hogy az 54 ezer nem allokált személynél is alkalmazzák a szabályokat. Magukat a szabályokat nem akartuk átírni, hanem egyszerűen csak lehetőséget akartunk adni arra, hogy eh, a nem alokált 54 ezret valamilyen más módon mégis beszámítsuk. Tehát amikor a bizottság az 54 ezerről döntést hoz, akkor a ténylegesen beeresztett, beengedett embereket ebből le fogjuk vonni. E, tehát azokat az embereket, akik más e, számítások alapján kerültek be a tagállamokban, ezért is van jelentési kötelezettsége a tagállamoknak, és ezért jelentik azt, hogy a különböző terveken keresztül, akár partner, magánmegállapodások keretében kiket engedtek be, és hány embert e, telepítettek le. Ezért is egy nagyon célzott megállapodás, ez nagyon konkrét a célja, és nagyon konkrét a jogalap is. Azt gondolom, hogy ez a kontextus. Nagyon rövid javaslatról van szó, más hozzáfűzni valam gyakorlatilag nincs, és viszont a kérdéseikre szívesen válaszolok. Köszönöm, Passzavéra asszony. Keller asszony, öné a szó, hogy ismertesse a jelentés tervezetét, illetve a jelentőség. Um, Köszönöm szépen. A kontextusról beszélt. Aki itt van, az úgyis ismeri a történetet, úgyhogy igazából ez az egész Törökországgal kötött megállapodásról most felesleges egy vitát nyitni. Több probléma is van a bizottság javaslatával, amire rá kell, hogy mutassak. Először is csak parlamentként kérik ki a véleményünket, amikor az eredeti uh, relocation javaslatot, áthelyezési javaslatot benyújtották, akkor azt mondták, hogy jó, becsukjuk a szemünket most, az egyszer beleegyezünk, hogyha legközelebb rendes jogalkotóként vehetünk részt a folyamatban. Most már megint harmadjára fordul ez elő. Számunkra ez is komoly probléma. Tehát tényleg úgy szeretnénk Mm, ennyit a, a, a formai oldalról. De most lássuk a, az érdemi elemeket, hiszen ezzel tulajdonképpen játék szabályokat akarnak változtatni. A relocation, az áthelyezés Olaszországból Görögországba történne. De például itt vannak a Magyarország helyi, amelyeket Oroszország és Görögország között osztottak fel, ezek már nem relocation, tehát áthelyezési helyek. Oroszországban és Görögországban most is érkeznek emberek, jóval kevesebben Görögországban, de ez is változhat. A Törökország között megállapodás, ahogy megszületett, azok után is érkeztek, azokkal mi lesz. Egyre többen érkeznek Olaszországba, tehát nem mondhatjuk azt, hogy mossuk kezeinket, jó, oké, megosztjuk, oldottuk a problémát, nem. A Olaszországból és Görögországból át kell helyezni ezeket az embereket a Relocation Scheme keretében, hogy a határmenti tagállamokkal szemben tényleg érdemi szolidaritásról tegyen tanúbiztonságot az Európai Unió. Plusz a menekültek szempontjából is megváltoznak a játékszabályok áthelyezés ügyben, hiszen az Európai Unióban relocation helyeket osztunk majd szét, például a családi újraegyesítés keretében, ami egyébként is, vagy munkavízumok és más dolgok, amelyek nem resettlement, tehát nem letelepítési kótalát tartoznak, és még mindig marad a, a resettlement letelepítési döntésből 18 ezer hely. 22 ezer hely lett volna a valóban kiszolgáltatottak számára. Most már csak Törökországra korlátoztuk ezt csak szíriaiak számára, többieket kizártuk ebből, szerintem ez sem jó megoldás. Az egyet egyért alapvetően a biztonságos utakkal az Európai Parlament a holisztikus megközelítésében eredetileg nem erre gondolt, amikor az egy az egy elvet akartuk. Na akkor rövidre fogva, mit javaslok a jelentésemben? Két árnyék ülésen is beszéltünk már erről. Egyrészt a jogalap megváltoztatására tettem javaslatot, ez az egyik, a másik pedig a relocation az relocation helyekre, tehát Görögország és Olasz, Olaszország esetében kell a, az áthelyezést kihasználni. A resettlement vagy letelepítés az teljesen más, és ebben a jelentésben is emlékeztetni kell magunkat, hogy ez teljesen más, nem lehet a két program vagy a két mechanizmus között ilyen egy, egybe mosni a kettőt. de remélhetőleg javulhat. Az afgánok a legnagyobb olyan menekültcsoport, akiket kizártak, vagy kizártunk a relocation az áthelyezésből. Főként szíriaiak, törökök, és aztán afgánok érkeznek, akik ebbe a 75%-os határértéktől pont lemaradnak, ezért ebből nem részesülhetnek ezeket a érteket amiket félreérthetőek, ezeket remélhetőleg a legtöbb ember számára elfogadható módon sikerült megoldani ezeknek a problémáját. A jelentésben arról is beszélünk, hogy a tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk az eljárásokat, sokkal gyorsabbnak kell lennie a, az áthelyezésnek, relocationnek, hogyha a tagállam nem reagál a tagállam kérésére bizonyos időn belül, akkor elfogadnak tekinthető ez a kérés. Tehát gyorsabban kellene reagálniuk, de alapvetően ezek a legfontosabb elemek. Az előadókkal egyébként beszéltünk erről, akiknek egyébként köszönöm az együttműködésüket, és nagyon remélem, hogy a jövőben is ilyen jó lesz az együttműködés ennek érdekében, hogy valóban minél hamarabb elfogadhassuk ezt a jelentést a tagállamoknak és a bizottságnak is azt kell üzenünk, hogy persze kell egy relocation program, de nem szabad a különböző program, programokat összemosni. Az egy sajtót közlemény, amelyet kiadtak, legalábbis ilyen jogi formátumot öltötte, ez, ez alapján tönkreteszünk egy másik programot, tehát ez szerintem nagyon megkérdőjelezhető módszer. E, Köszönöm szépen! Most megnyitom a vitát. Az árnyék jelentéstevők következnek. A legelső a néppárt nevében ki is lesz? We are just waiting for the end of the negotiations. Megvárjuk, mi lesz a végeredmény. Uh, is she there? Is, no, there is no, okay, just I understood. Jó, értem. Jó. Kirkosz úr. Ő az SND árnyékjelentéstevője. Köszönöm szépen. Elnök úr, görögül fogok beszélni, talán érdemes felvenni a fülhallgatót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentésért, illetve az árnyék jelentés tevő ülésekért nagyon jó volt az együttműködés. Két dologról szeretnék beszélni. A jogalap aránya, vajon melyiket fogjuk választani a 72-2-t vagy a 72-3-at? Azt gondolom, hogy mindenképpen vészhelyzetről van szó. A rendelkezés álló információ alapján, ugye Törökországgal aláírtunk egy megállapodást, úgy tűnik, hogy jó volt az eredeti jogi alap, úgyhogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy megváltoztassuk a jogi alapot, mert akkor késlekednénk a végrehajtással illetve az elfogadással. Úgy tűnik a hatályt ki szeretné terjeszteni a jelentéstevő az afgánokra, ez számukra nagyon érdekes dolog Görögországban, tehát ez érdekel minket. Nagyon sok afgán van Görögországban is, akik nem tudnak tovább jutni, ott rekedtek Görögországban. Tehát ez jó megoldásnak tűnik. Elképzelhető tehát, hogy itt kivételt kell tenni. Aztán mi a helyzet az 54 ezres kvótával? Szerintem ezt meg kell tartani, illetve van még egy plusz 18 ezres kvóta is, amiről beszéltünk. Nagyon fontos az, hogy az aláírt egyezményt honoráljuk, és ne keverjük össze a két mechanizmust. Nagyon fontos az, hogy megtartsuk megtartsuk a jogi alapot, nem támogatjuk, hogy megváltoztassuk. Ami pedig a módosítókat illeti, fontosnak tartom, hogy a családegyesítést tiszteletben tartsuk, illetve, hogyha, illetve kérdés, hogy mi legyen a két hetes határidőben, ezt javasolta Keller asszony, ez realista határi, határidő? a tagállam számára. Köszönöm szépen, ez lennének a kérdéseim, és várom az további együttműködést. Köszönöm. Köszönöm. Az ECR nevében megkér... szeretnék szót adni. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák! A múltban már hoztunk egy döntést, Svédországra vonatkozóan. Keller asszony azt mondta, hogy minden nagyon egyértelmű, minden világos, mindenki így is gondolkodott, egyetértett vele, még akkoriban is, egyetértettünk a bizottsággal is, és az a benyomásom, hogy ebben a mai eset, ennél a mai esetnél a helyzet sokkal-sokkal bonyolultabb, mint annak idején Svédország esetében. Szerintem egy nagyon komoly vitára van szükség, hogy milyen politikát kell kialakítanunk a migránsokkal és a menekültekkel kapcsolatban. Az ECR frakció eléggé szkeptikus az áthelyezési politikával kapcsolatban. Véleményünk szerint ez teljes mértékben véletlenszerű, és nem veszi figyelembe a szociális kontextust. Az a benyomásom, hogy amit ma nekünk javasolnak, Olaszországra és Görögországra vonatkozóan, tehát ez a mai téma, Ez a múltbéli hibáink következménye. Éppen ezért nem tudjuk támogatni ezt a javaslatot. Szeretném, hogyha érdemi vitát tartanánk a migráns és menekült politikáról, hiszen még a jövőben is szembesülünk majd ezzel a problémával, nyilván 2017-ben, 2018-ban is szükség lesz majd hasonló intézkedésekre. Erre vonatkozóan még nem döntöttünk. Ennyit szerettem volna mondani. Tehát elég komoly fenntartásaink vannak az áthelyezési mechanizmussal kapcsolatban, éppen ezért nem tudjuk ezt támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jobjevski kolléga. Most Nina a kolléga következik az Alde nevébe. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani Skák ellennek. A megközelítése nagyon inkluzív és együtt működést bátorító és a bizottságnak is van javaslat ezzel kapcsolatban. Három dolgot szeretnék kiemelni, ezeket már részben megemlítették a kollégák. Egyetértek a jelentéstevő megközelítésével, tehát ki kell emelnünk, hogy a jogi alap nem megfelelő. Tavaly szeptemberben a 78.3 alapján indultunk el, mivel vészhelyzetről volt szó, de úgy tűnik, hogy ez egyfajta ördögi köré vált. Ugyanazzal az eljárással fogadtunk el azóta minden erre vonatkozó határozatot. Mi azt gondoljuk az ALDE részéről, hogy ez nem helyes út, út és jó lenne, hogyha az Európai, Európai Parlament igazi jogalkotóként járhatna el migráns és menekült politikában. Az előttem szóló elmondta azt is, hogy az áthelyezés a két, az áthelyezés két típusa nem összekeverendő, az áthelyezés és a szétosztás nem összekeverendő. Olyan kevés embert helyeznék át szétosztás után, hogy ez igazán nem nevezhető siker sztorinak. Nem igazán működik ez, éppen ezért az lenne a jó megoldás, hogy ezt átalakítjuk valami mássá. Mi úgy vagyunk, hogy a tagállamok nem végzik el feladatukat, Szerintem el kéne gondolkodni azon, hogy miért. Ez hasznos lenne a Dublini rendelet felülvizsgálata szempontjából is köszönöm. Uh, and just now, uh... Um, köszönöm, Miller asszony, Spinelli asszony, Gue. Grazie. Ringrazio. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, Ská Kellernek kiváló munkát végzett ezen véleménytervezettel kapcsolatban, és nagyon jó szellemben folyt az együttműködés. Az eljárási garanciákra vonatkozó szöveg részt tetszik nagyon, illetve az alapvető garanciákra vonatkozó szövegrész, és fontosnak tartom, hogy konkrét határidejeink legyenek a különböző eljárási kérdésekben, és nagyon fontos, hogy a resettlement-től függetlenül történjen az összes többi intézkedés. Kérdés, hogy jó a jogi alap. Erre nagyon figyeljünk oda, tehát a 78.2 jogalap, ami a parlament teljes bevonását jelenti, ez lenne szerintem a követendő jogalap. Az elmúlt hónapokban, hónapokban az Európai Parlamentet teljes mértékben kirekeztették az ilyen típusú, össze, ilyen típusú döntéshozatalból, tehát a bizottság és a tanács egyedül döntött ezekről a kérdésről, ezekről a kérdésekről. Úgy gondolták, hogy kizárólag vészhelyzet esetében követendő döntési mechanizmussal kell eljárniuk, de egyáltalán nem váratlan, és főleg nem vészhelyzetszerű kérdésről van szó, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt meg kell változtatni, az Európai Parlamentet is teljes mértékben be kell vonni ebbe a folyamatba, mint társ jogalkodó. Hogyha nem kérjük számon azt, hogy az európai polgárok képviseletét, képviselőiként részt vehessünk ezekben a döntésekben, akkor az a rosszat teszünk az ügynek. Egyáltalán nem egyértelmű, hogy jó döntések születtek -e eddig, amit a, azokra a döntésekre gondolok, amit a bizottság és a tanács döntött, hozott meg. Ott van például a török országgal megkötött egyezmény, de ez nem is annyira egyezmény, mint nyilatkozott, parlamenti kontrollra lett volna szükség, hiszen a nemzetközi egyezmények esetében az Európai Parlament véleményét is ki kell kérni. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Spinelli. Eh, Köszönjük, Spinelli kolléganő. Van-e még valaki, aki hozzászólna? Tanács, bizottság? Itt not the case, then I would like to ask uh, Mrs. Keller. Annyiben nem szól már senki hozzá, akkor Keller asszonynak adom meg a lehetőséget, hogy lezárja ezt a témát. Köszönöm. Hát meg szeretném köszönni az árnyék előadóknak a kedves és jó együttműködést. Ön elnök úr bizonyára tudja a módosítók benyújtóságnak a határidejét, én nem emlékszem rá, várom őket minden esetre jól kell koordinálnunk. Remélem, hogy jó eh, kis jelentésünk lesz a végén. Nos, a módosítók benyújtásának határideje június 9-e, 3 óra délután, tehát június 3. According to június 9, 3 óra. Uh, the jury has provided a 39-es eh, házszabály alapján a Juri véleményt ad akkor, amikor változik a jogalap. Ezt legkésőbb a e, plenáris szavazás előtt teheti meg. Keller asszony javaslata szerint a 78.3-as e, ról meg kell változtatni a jogalapot. A 78.2-re amely egy együttdöntési eljárást jelentene. Úgy tudom, hogy Keller asszony tudja, hogy ehhez a Juri eh, véleménye szükséges, és akkor érdemes ezt bekérni. Moraes úr felveti majd ezt a kérdést a koordinátorokkal, azt hiszem, hogy ez így szükséges lesz. Amennyiben nincs további megjegyzés,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 Uh, Köszönöm, csak néhány gyors megjegyzésem lenne, ami a jogalapot illeti. Nem fogok a részletekbe bocsátkozni, csak emlékeztetném az Európai Parlamentet arra, hogy az Európai Bizottság egy permanens, egy állandó relokációs tervre is javaslatot tett, valamint Dublinra is, um, amely átmeneti intézkedéseket is tartalmaz 2017. Uh, szeptemberéig. Uh, csak emlékeztetek rá, de, de gondolom, hogy úgy is tudják ezek a javaslatok ez a javaslat egyébként nem azt akarja mondani, hogy az áttelepítés és a relokáció az, relokáció az ugyanaz, az egyik egyik, a másik másik. Egy rendszert akarunk kialakítani, amely lehetővé teszi a bizottság számára hogy a jövőbeni allokációból levonhassák a tagállamok azokat az embereknek, annak az embereknek a számát, akiket már beengedtek. Tehát, hogyha kettőt telepítettek le korábban, akkor kettőt vonnak majd le, de ez nem azt jelenti, hogy a relocation és a resettlement, a betelepítés, illetve az áthelyezés az ugyanaz, ugyanolyan fogalmak lennének, vagy ugyanazt jelentenék. Aztán a családegyesítéssel kapcsolatban nincsen további információnk nem tudjuk, hogy mennyi Dublini eset és mennyi relokációs eset, tehát próbáljuk összegyűjteni az információkat, ami pedig a két hetet illeti. Önök is tudják, hogy az első jelentésben, amely az áthelyezésről és betelepítésről szólt, két hetes volt a célkitűzés, hogy a tagállamok két héten belül reagáljanak, ez nyilvánvalóan nem történt meg, Eh, vannak olyan tagállamok, amelyek két héten belül eh, reagálnak, válaszolnak, mások viszont nem. Keller asszony, most már tényleg csak egy utolsó szó. Nos, azt kérdezte, ön elnök úr korábban feltette a kérdést a bizottságnak, hogy akarnak-e mondani valamit, akkor nem akartak, erre most mondtak, tehát akkor erre sok érdekes dologra én is röviden reagálnék. Ami a két hetet illeti, ezért is javasoltunk egy mechanizmust, hogy hogyan lehet azt biztosítani nevezetesen, hogyha a görög vagy olasz hatóság megkeresésére a tagállam nem válaszol, akkor elfogadják, az azt jelenteni, hogy elfogadják a bevándorlót. E, ugyan ez igaz egyébként akkor is, amikor visszaadják, e, tehát nem értjük, hogy miért ne lehetne akkor is, amikor másik irányú a mozgás. És ez meggyorsítaná a dolgokat, mert nem kellene sokat várni a tagállamok válaszára. Köszönöm. Köszönjük. Azt gondolom, hogy ez tényleg már az utolsó szó volt Keller asszonytól, ezzel le is zárom ezt a mai ülést. A, hol, a legközelebbi ülés az jövő hét hétfőn lesz, május 30-án délután 3 órától. Köszönöm, hogy itt voltak.